Okay. Dear colleagues, good morning. Uh, quickly. Kedves kollégák, fogadjuk el, kérem a napi rendet. Köszönöm szépen. Sok szeretettel köszöntöm az Eurogrupp elnökét, Jerome Dijsselbloem urat. Köszönöm, hogy eljött. Köszönjük, hogy részt vesz a rendes gazdasági párbeszéd párbeszéd eszmecserén az ön részvétele lehetővé teszi azt is számunkra, hogy köszönetet mondjunk, és tisztelegjünk ezen fontos szerep előtt, amelyet játszott öt éven keresztül Eurogrup elnökként. Nagyon erős, és kiváló képességekkel rendelkező Eurogrup elnök volt, hozzájárult nagyon sok fontos döntéshez, és különös tekintettel szeretném kiemelni azt, hogy milyen kiválóan kezelte a nehéz helyzeteket Görögország például, és igyekezett segíteni az euró térség összetartását. Ezek maradandó vívmányok. Úgyhogy ön egy nagyon fontos európai személyiség. Köszönöm a munkáját. Köszönjük a kiváló együttműködést is az Európai Parlamenttel. Ennek az ülésnek nagyon specifikus napirendje van, nyilván mindannyian tudjuk, de még mielőtt erre rátérek, szeretnék gratulálni Mario Centenónak, az új Eurogroup elnöknek, akit megválasztottak. Nyilván ezt önök is tudják, januárban kezdje a munkáját, illetve vele is jó együttműködésre számítunk, és azt várjuk, hogy megvitathatjuk, hogy hogyan tudjuk az Európai Parlament és az Eurogroup közötti együttműködést erősíteni. A mai ülés lehetőség lesz a 2017-es országjelentések megvitatására is. A bizottság eh, készített egy beszámolót. Eh, nyilván azt is tudjuk, hogy tegnap a bizottság elnöke egy fontos csomagot jelentett be, különböző intézkedésekről, eh, egy nyilatkozat szerepel ebben az EMU jövőjéről, az nyilván önök számára is lehetőség arra, hogy erről beszéljünk. Nyilván nem akarok ennek elébe menni, mert természetesen főleg azért vagyunk itt, hogy Jerome Dyson hallgassuk meg. De természetesen a tegnapi nap egy fontos pillanat a mi ekon életünkben. Köszönöm szépen, eh, Jerome, és meg is adom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen ezeket a kedves szavakat. Nagyon örülök annak, hogy itt lehetek az Ekon bizottságban újra, hogy folytassuk a, gazdaság, a gazdasági párbeszédet. Tisztelt képviselők! A politikai kihívásokról fogok beszélni, de természetesen előtte néhány szót a gazdasági kilátásokról. Az európai gazdasági helyzet elég jól néz ki. 2013-ban kezdődött meg a lassú felépülés, sok lefelé mutató kockázat után most egy, meg egy erős gazdasági terjed, növekedés várható egymás után 18 konszekutív növek, pozitív növekedés mutató negyedév, és egy széles alapokon megvalósuló GDP növekedés optimistává tesz minket, és azt gondolom, hogy az Európai Bizottság őszi előre kitekintése is azt mutatja, hogy pozitív jövő elé nézünk. Nyilván ez egy nagy fordulat az évtized eleje óta, amikor is az euró területre aggodalommal tekintettük hiszen kockázatok merültek fel az euró térség integritását tekintve. Persze bizonyos hátszelekből sikerült előnyt kovácsolnunk, például a monetáris politikai akkomodáció, de ez más nehéz döntések eredménye is, és a különböző tagállamokban tagállamokat érintette ez. Ami a strukturális témákat illeti, ennek nyilván megvoltak a költségei is, ezeknek a nehéz döntéseknek, szociális költségei, néha politikai költségei is, azonban a gazdasági növekedés ezt ellentételezi. E, ebben az összefüggésben e, tisztelettel adózom Görögországnak, hiszen a harmadik program kezdete óta, ESM program e, óta 2015 augusztusa óta Görögország lenyűgöző és széles körű politikai reformokat vezetett meg vezetett be közfinanszírozás, igaz, közigazgatás, különböző politikai részterületek megreformálása, munkaerőpiac például, és itt Görögország mind politikailag, mind gazdaságilag ezt a folyamatot megfordította. Aztán remélhetőleg a harmadik felővizsgálatot is sikerül pozitívan zárni. A hat hatóságok a felülvizsgált vagy aktualizált policy feltételrendszerrel kapcsolatban pozitív mérleket zártak, úgyhogy most különböző fellépésekre lesz szükség az a szükséges elsődleges intézkedések megvalósítása történik január 22-én a következő ülésen remélhetőleg már sikerül döntést hozni egy következő ESM részlet kifizetéséről. Az Eurogroup megegyezett júniusban abban, hogy a harmadik felülvizsgálat lezártával 2018-ban folytatja az államadósága kapcsolatos intézkedések meghozatalát Nyilván tudják, hogy vannak úgynevezett rövidtávú állami adóssága kapcsolatos intézkedések, egy egyszerűen, hogy csökkentsük a Görögországnak nyújtott pénzügyi segítségnyújtás költségeit, de ezt kiegészítően januártól kezdve igyekszünk támogatni Görögországot abban, hogy a középtávon is Görögország kezelni tudja az államadósági problémáit. Mindez nagyon pozitív eh, előrelépés, és ezzel Görögországot felkészítjük arra, hogy 2018 nyarára a programot lezárhassuk. Ami igaz Görögországra, az igaz az euró térség más országaira is. Előrelépésre került sor, számos nehéz döntés meghozatalára, de még nagyon sok munka van előttünk. Eh, nyilván tudják, hogy optimista vagyok. Ebben a eh, szakbizottságban az legoptimistább legoptimistább vállalkozónak nevezett valaki itt az önök bizottságában. A költségvetési területéről is beszéltünk hétfőn, ezt a költségvetési tervezetek keretében tettük meg az Eurogroup nagyjából és egészében egyetért a bizottság véleményével a széles körű semleges költségvetési irányvonallal. Nyilván persze vannak különbségek közöttünk, és nincsen egy mindenkire megfelelő megoldás. Csak néhány országnak van a stabilitás és növekedési paktumon belül fiskális mozgástere, ezt természetesen ki kell használni arra, hogy a termelékenységet növelő befektetéseket vagy bölcs kiadásokat eszközöljenek. A bizottság úgy döntötte, úgy találta, hogy hat ország esetében a felmerülhet annak a kockázata, hogy nem felelnek meg a költségvetési szabályoknak. Egyes országokban e, magas, a, magas az eladósodás. Itt nagyon fontos, hogy a tanács biztosítsa, illetve a bizottság is a, a szabályok megfelelő végrehajtását. Ezért erősítjük a csomag operatív oldalát. illetve operacionalizáljuk az adósság kritériumokat a költségvetési felügyeletben. A tagállamoknak folytatniuk kell a strukturális reformokat, hogy a beruházók, a vállalkozók, fiatalok, idősek lehetőséget, lehetőséget kapjanak arra, hogy erősítsék a gazdaságot. Ezért az Eurogruppban nagyon sok időt fordítottunk az úgynevezett tematikus eszmecserékre, növekedés és munkahelyteremtés témájában. Mit kell még tenni ezen a területen? Az egyik terület a munkavégzésre terhelődő adó volt. Számos tagállam tett javaslatokat arra, hogy főleg a munkaerőpiac alsóbb szintjein a munkát terhelő adót csökkentsék lehetőség, mert ez lehetőséget tesz, vagy hoz arra, hogy több ember vegyen részt a munkaerőpiacon, kapjon munkát, illetve hogy több pénzt vigyenek haza az emberek. Ez az egyik fontos téma, ezt folytatnunk kell e, együtt, ennek a követését, még akkor is, hogyha a nemzeti kompetenciák prioritást élveznek, akkor is ez egy olyan téma, amit közösen kell követnünk. Ezért az elmúlt években azt igyekeztem elérni, hogy közös benchmarkokat, minőségi sztenderdeket dolgozzunk ki, hogy biztosítsuk azt, hogy magas szinten valósuljon meg a konvergencia. Ezt a munkát folytatni kell. Nézzük a pénzügyi ágazatot és a bankuniót. Az euró térségnek nyilván jól működő bank ágazatra van szükségük, a bankok egy megrengethetetlen alapon kell, hogy működjen, működjenek, ezért a pénzügyi ágazat reformját folytatjuk. A munka folytatódik most a jelen pillanatban is. Láttunk itt erre bátorító példákat Spanyolországban és Olaszországban, illetve más bank mentési és szanálási megoldásokat, amelyekből sokat lehet tanulni. Ami az EMU elmélyítését illeti, az Eurogroup előkészítette az euró csúcsot, ami 15-én lesz, inkluzív formátumban, Tusk elnök úr irányítása alatt Három nagy téma köré szerveztük ezt. Az elmúlt hónapokban három fő téma kristályosodott ki. Az egyik az ESM szerepe, a stabilitás mechanizmus szerepe, a második a banki, bankunió tökéletesítése, és az EMU költségvetési kerete. Ezen belül létezik a jelenlegi eh, költségvetési keret, jó ez, vagy meg kell -e eh, változtatni, vagy esetleges új eszközökről szóló élénkvités kialakult. Október-novemberben ezeket a témákat külön vitattuk meg, és ezen a héten hétfőn egy, egy horizontálisabb vitára került sor, hogy meghallgassuk a kollégáktól a prioritásokat és eh, az előremutatást. Én be fogok számolni az Eurosus találkozónak az Eurogroup döntéseiről. Ami az ESM-et illeti, széles konszenzus van azzal kapcsolatban, hogy az euró terület az eddigi 8 éves tapasztalatára kell, hogy építsen, és előre kell lépni a kiigazítási programokban, illetve az ESM kiterjesztésében. És azt is el kell mondanom, hogy széles támogatás van eh, amellett, hogy az ESM jelenlegi intézményi eh, kereteit megtartsuk. Ez a tagállamokban bizalmat keltett eddig, és, és az ESM kormányzását bizalom övezi. Emellett ez szerepet játszhat a bankunió eh, kiterjesztésében, a tanácsban 2016-ban elfogadtuk egy ütemtervet, ez szerepe, ebben szerepelt a kockázat csökkentés és a kockázat megosztás e, e, egymással egyensúlyban. Minden terület, mind a két területen e, előrelépést kell elérni. Egyrészt a bank csomagot kell előrevinni ambiciózusan, és további tárgyalások szükségesek erről. A második pedig az EMPL-ekre vonatkozik és ezen a területen is nagyobb előrelépésre van szükség, ami majd lehetővé teszi számunkra azt, hogy további konkrét lépéseket hozzunk a kockázat megosztásban, és kiegészítsük ezzel a bank mentési és szanálási alapot. Tusk elnök szeretne konkrétabb döntéseket egy másik eurózóna csúcstalálkozón, amely jövő júniusban lesz valószínűleg, és azt gondolom, hogy ez is lehetséges kell, hogy legyen. Ami az EMU költségvetési keretét illeti, ez nagyon komplex ez, ez a benyomás, nehéz az előreláthatóság, ezért a tagállamokban a politikai támogatás, illetve problematikus, és problematikus az is, hogy hogyan tudják a tagállamok magukénak érezni ezt, tehát egyszerűsíteni kell a szabályokon. Az új költségvetési fiskális eszközökről szóló eszmecsere még nem annyira előre haladott. Az Európai Bizottsági Javaslatok, amelyek tegnap születtek, számos különböző opciót vetnek fel. Az Európai Bizottság sem döntött még, különböző hat, hat különböző intézkedés számoltam össze, melyek bevezetésére e, sor kerülhet e, ezt e, mind behelyezni az Európai Uniós költségvetésbe azért egy elég nagy kihívás lesz, hogy finoman fogalmazzak. Az eurócsoportban különböző gondolatok merülnek fel a költségvetési eszközökről, ezeknek a funkciójáról, dizájnjáról, a kormányzásról, a pénz, a, a, a finanszírozásról. Tehát nagyon intenzív együttműködésre van szükség ebben, hogy előkészítsük az esetleges következő lépéseket júniusra. Természetesen jó volt az együttműködés a bizottsággal, Jurova biztos asszonynal is hétfőn találkoztunk. Én azt mondanám ezzel kapcsolatban, hogy nagyon jó, tartalmas javaslatokat kaptunk. Nagyon sok javaslatot kaptunk, például fiskális témákban, de sok kormányzási kérdés is felmerül, ezek közül néhány teljes joggal, mert nagy sürgős előrelépésre van szükség ezekben, másokat egy kicsit alaposabban meg kell vitatni. Összességében tehát a jelenlegi gazdasági helyzet egy nagyon jó lehetőség, az EMU jövőjéről szóló vita, amelyek, amelyhez Macron elnök úr, de a Brexit is hozzájárult, amihez az amerikai adminisztráció is hozzájárult, nyilván nem szándékosan. Most itt az ideje, hogy ezen lehetőséget megragadjuk, és mélyebb és tökéletesített rendszer dolgozzunk ki, ne, és megtegyük a következő lépéseket. Visszatekintve az elmúlt öt évre ez egy nagy kihívásokat rejtő időszak volt az eurócsoportban, a gazdaságainkban, egyes, egyes kiemelt tagállamokban különösen, és a válság szociális hatásait még mindig érzik az országok, tehát még nem értünk az út végére megpróbáltam hozzájárulni ahhoz, hogy az eurozónát összetartsuk, és erősebb, jobb állapotban keveredjünk ki a válságba, mint ahogy abba belekerültünk. Azt hiszem, hogy ez egy szolid alap, erre lehet építeni. Köszönöm szépen az együttműködést, a Köszönöm szépen, hogy tanulhattam önöktől, és ez természetesen elengedhetetlen, hiszen jó pap holtig tanul. Köszönöm szépen. Thank you very much, Jerome. This... Köszönöm szépen, Jerum, Köszönöm a munkádat, az egész szakbizottság gratulál a munkádhoz, az együttműködéshez, és minden jót kívánunk a jövőre vonatkozólag számodra. Itt az ideje annak, hogy most eh, a kollégák eh, hozzászóljanak, és Burkhard Balt az első. Köszönöm, elnök úr, kedves Dijsselblom úr. Az utolsó éve ez az euróövezet elnökeként elég mozgalmas időszak volt ez az euróövezet számára, ugyanakkor azt hiszem, hogy jelentősen alakította is ezt az időszakot ön. Ezért szeretnék ehelyütt frakcióm a néppárt nevében szíves köszönetet mondani munkájáért, hiszen az átfogóan szükséges stabilitáshoz és együttműködéshez az euróvezet országai között ön hozzájárult, sőt, azt mondanám, hogy különleges módon érdemeket szerzett Európában. Jelenleg a gazdasági fellendülés szakaszában vagyunk, a gazdasági növekedés újra növekszik, és az Európai Bizottság előrejelzései a következő évre kedvezőek. Ez valószínűleg az átfogó intézményi strukturális reformnak is köszönhető az elmúlt évek során azonban az euróövezet munkája a következő években bizonyosan nem lesz egyszerűbb. A tegnap bemutatott javaslatok az Európai Bizottság részéről a gazdaság és monetáris unió elmélyítése céljából olyan intézményi fejlődést irányoznak elő, amely az integrációt ösztönzi, főleg az euróövezetben. Ön éppen említette, hogy hétfőn az Európai Bizottság ezen javaslatát az euróövezet is megvitatta. Jó lenne, hogyha ezt itt az Európai Parlamentben is megejthetnénk, és kérdezem a bizottságot, hogy miért a tanács oldalán teszik ezt meg, itt a parlamentben nem ejtik meg ezt a vitát. A néppárti frakcióként az európai stabilitás mechanizmusra vonatkozó javaslatot tovább akarjuk fejleszteni, ugyanakkor itt még számos vitára van szükség. Az ilyen EMF hatásköreinek tisztázása céljából, és a javasolt gazdasági és pénzügyi miniszter hatásköreinek tisztázása céljából, aki egyben az euróövezet elnöke is lesz. Ezen két tisztség összefüggései az intézmények fékek és ellensők rendszere szempontjából kritikusnak tekinthetőek. Az a kérdésem önhöz ma, hogy hogyan értékeli ön az Európai Bizottság ezen javaslatait az ön hivatalának hatásköreire vonatkozóan, amit sajnos önnek most le kell adnia, és ön szerint hol lesz konfliktus a gazdasági és pénzügyi biztos feladatai, illetve az euróövezet elnökei feladatai közötti átfedések vonatkozásában. Válasz. Köszönöm, Balc úr, az ön békés szavait. Angolul folytat. Um, the, uh, um, the Commission didn't explicitly present its proposals in the Eurogroup, just to... Az uh, Euró csoportban elterjeszték az elképzeléseket, de természetesen mi nagyjából azért tudtuk, hogy mi lesz a bizottságnak az irányvonala, hiszen a Juncker úr a parlamentben is már tartott erről egy beszédet, igazából önöket informálták tehát először erről. Gondoltam, egyszer kiállok a bizottság mellett. Um, uh, the, um, the ideas... úgy vélem, hogy a bizottsági dokumentum most már egy európai pénzügyminiszterről beszél, nem csak az eurozóna pénzügyminiszteréről, tehát nagyobb lett ez a feladat. Elég széles körű tehát ez a javaslat, bár eléggé homályos még bizonyos elemeit tekintve. Az európai pénzügyminiszter a fiskális politikát felügyelné, a az eurozónában. Mit jelentene ez konkrétan? A nemzeti költségvetések teljes összege 50-szerese az EU költségvetésének, vagyis ez azt jelenti, hogy az EU pénzminiszter akkor ellenőrizni fogja az EU tagállamok költségvetését, és ez óriási lépés lenne, és felvetné az alkotmányos ügyek kérdéseit, a demokratikus legitimizációt, mi lesz akkor, hogyha ekkora közvetlen kihatása van valakinek a költségvetésre, akkor arról is döntött, hogy mire kell elkölteni. Nálunk hazámban szociális biztonságra, oktatásra, egészségügyre költjük a költségvetés 80%-át, ez tagállami kompetencia. Tehát nem lehet költségvetési ellenőrzési e, ellenőrzést folytatni úgy, hogy ne hatnánk ki ezekre a területekre. Tehát ez egy óriási vita, nagyon pontosnak kell lennünk, amikor ilyen kérdésekről beszélünk. Én üdvözlöm azt, hogy az Európai Bizottság egy specifikus dokumentumot szentelt ennek a kérdésnek, de mégis számos megválaszolatlan kérdés van még. szerintem reálpolitikailag nézve az Eurogroup ragaszkodni fog a saját elnökéhez, akit meg is választottunk a következő két és fél évre Mario Santana személyében. Ez egy nagyon erős jelzés az Eurogroup részéről, hogy meg kell különböztetni az Eurogroupot, ahol egy, egy kormányközi együttműködés zajlik, és meg kell különböztetni a bizottságot, amely a jogszabályok őre az Európai Unióban, mindannyiunk számára. És itt abban is hagyom, bár még többet tudnék erről mondani. Köszönöm szépen, Pervans Berez. Euh, Köszönöm a Szocialistas Demokrata frakció részéről, részemről is szeretnék köszönetet mondani az együttműködésért. Nagyon jól emlékszem, amikor ön hivatalban lépett, ugye a görög viszonyok által kiváltott káoszban, Ugye a válságból való kilábalás, a válság kezelése volt az ön feladata, és az eredmények tekintetében ön kezelte az egyik legjobban a görög kérdést, és hasznos partnerünk volt az FMI-vel is, és az ön utódjának is hasonló eredményeket kívánunk, sikereket, örülünk, hogy együttműködhetünk majd vele. Ugye a neutrális költségvetési pozícióról beszéltek önök, ez a gazdaságirányításban nagyon lényeges, ugyanakkor van itt egyfajta zűrzavar, Ezzel nagyon hasznos koncepciót illetően. Az euróövezetben, vagy az ECOFIN-ben ugye felmerült az a kérdés, hogy most itt megfigyeljük ezt a globális helyzetet, és eszközként használjuk ezt a kontraciklikus politikában, ott, ahol erre szükség van. Kérdés, hogy mennyiben osztja ön ezt a megközelítés módot. Aztán ön felvetette a kérdéseket az euróövezeten belül is, az euróövezet költségvetésének funkcióit illetően. Úgy tűnik, hogy van egyfajta egyetértés itt, hogy ugyanis kell itt egy stabilizációs funkció az euróvezeten belül. Én csalódott vagyok a tegnap bemutatott csomagot illetően, és teljes mértékben egyetértek Burkhard Balc kritikájával nem értem azt, hogy a bizottság miért nem talált módot arra, hogy a parlament előtt bemutassa ezeket a javaslatokat, ez a párbeszéd megtagadását jelenti az európai polgárok képviselőivel, és ezt nem lehet megindokolni, hogy ez miért is történt így. Ön ugye hagy egy örökséget az utódjának, és esetleg sürgető szükség lenne itt arra, hogy egy eszközt létrehozzanak, hogy ezt a funkciót biztosítani tudják. És a harmadik kérdés, ugye a bankunióról nagyon sokat beszélt, az egyensúlyról beszélt, a kockázat megosztás és a risk conduction koncepciója között. Ez utóbbi folyamatban van, és szabályozás és felügyelet révén a felelősök most szervezik meg a bankágazat átszervezését. Azt hiszem, hogy itt lenne az ideje, hogy kicsit előrébb lépjünk a risk reduction irányában, úgyhogy továbbra is dolgozunk az MPL csomagon. Ez az egyensúly, ez egyfajta új fizika koncepciója, az egyensúly legyen abszolút ö, alacsony szinten, ö, egyik oldalon, másik oldalon ezzel ellentmondó koncepció merül fel. Önnek mi ezzel kapcsolatosan a véleménye? És persze a jövőbeli karrierje szempontjából sok sikert kívánunk, és ezt nagy érdeklődéssel követjük majd. Um, thank you also. Köszönöm szépen, Beres asszony, és Köszönöm a kedves szavait. Azt mondta, hogy az agregált elképzelés az nagyon fontos a ciklikus politika szempontjából az eurozónában. Szerintem ebben igaza van. Ugyanakkor hogyan lehet ezt a gyakorlatban is alkalmazni? Ez nagyon összetett, ugyanis még mind a válság során más volt a helyzet, voltak olyan országok, ahol volt növekedés, volt egy olyan nagy ország, ahol még nagy többlet is volt, és lehetett volna azt mondani, hogy ott um, um, anticiklikus politikák uh, miatt kevesebb kérdés lett volna szükség, máshol nem volt fiskális tér, gyenge volt a gazdaság, és ott pedig több állami befektetésre volt szükség. Nem volt eszközünk akkor arra, hogy ezt kiegyensúlyozzuk. Ez természetesen már a másik témához vezetett, ahhoz, hogy a stabilizáció, a fiskális kapacitás kell ahhoz, hogy ezzel foglalkozni tudjunk. Az Európai Bizottságnak különböző elképzelései vannak a javaslataiban, azért van sokfajta javaslatuk, mert eh, tudják, hogy jelenleg nincs még megállapodás, az elképzelések még nem közelednek egymáshoz, ezért vannak többfajta javaslat a csomagokban. Arról beszélnek, hogy egy eszközzel kellene a reformokat erősíteni, ez eléggé érdekes. A kérdés csak az, hogy kellene e átcsoportosítások, vagy finanszírozás és visszafizetés, amely felveti a kérdést, hogy ez majd az EU költségvetésből származna-e, vagy egy külön forrásból, például az ESM-ből, vagy egy másik eurozóna testülettől. A másik megközelítése a bizottságnak a konvergencia eszköz. Én ezt is értem, úgyis lehetne érvelni, hogy a struktúrális alapok már ezt a fajta konvergencia célt szolgálják, és van a stabilizációs eszközökre is például egyfajta munkanélküli segélyrendszer, vagy biztosítási rendszer, van befektetési rendszer is. Tehát ez azt jelenti, hogy még mindig a vita elején állunk. Személyesen a stabilizációs alapot én szükségesnek tartom ahhoz, hogy bizonyos tagállamokban a munkáteremtést támogassuk. Szerintem jobb lenne, hogyha az eurozóna országok számára specifikusan ezt egy finanszírozási eszköz által végeznék el, nem pedig transferekkel, és persze megfelelő reformokra van szükség ahhoz, hogy a struktúrális okokat meg lehessen szüntetni ez az én személyes véleményem, hogy ez lesz majd a közös nevező-e, azt nem tudom megmondani. Végezetül ön e, beszélt a kockázatcsökkentésről a banki unióban. Látni kell azt, hogy az elmúlt másfél évben csak kockázatcsökkentéssel foglalkoztunk, és nem pedig a kockázat megosztásával. Ebben egyetértek de mielőtt elkezdtük a Banki Unió projektjét, amelyet igazából egy kockázatmegosztási projektként tekintettünk, azelőtt elkezdtük viszont a szonálási alapot létrehozni, elkezdtünk a bankszanálással foglalkozni, tehát szerintem ilyen szempontból ez kiegyensúlyozott. Én most nem akarom azt mondani, hogy erre van szükség ahhoz, mielőtt még ezt elérnénk. Ez csak egy kifogás arra, hogy semmit ne tegyünk. Szerintem mindkét oldalon előre kell mozdulnunk, és nem szabad azt mondani, hogy az összes kockázattal foglalkozni kell, az összes EPL-lel foglalkozni kell, mielőtt még az iris foglalkozhatnánk. Ez nem így van, de látom, hogy vannak olyan országok, ahol ez a kérdés rendkívül kényes. Um, so, so I would uh, argue that we need to continue. Én amellett lennék, hogy mindkét oldalon haladjunk előre, és eh, ne vitatkozzunk ezekről. Az én jövőmről is kérdezett, viccesen azt mondtam az elnök úrnak, hogy lehet, hogy én leszek majd az, aki az első felhasználója lesz az európai munkanélküli biztosítási alapnak, remetőleg nem, személyes okokból remélem ezt, de konkrétat nem tudok most mondani. Elnök, köszönöm szépen. Oké. Okay. Notis Marias. Notis Marias. Kirje Dijsselbloem. Blum úr. Ön hivatkozott itt Görögországra, azt hiszem nem emlékszik ön helyesen, ugyanis elfelejtette azt megemlíteni, hogy jelenleg 40%-os a szegénységi küszöb, 25%-kal csökkent a GDP, a munkanélküliség 26%-os, és a jövedelmek 40%-kal csökkentek hasonlóan a nyugdíjakhoz. Ön a prezentációjában talán egy kis önkritikát gyakorolhatott volna. Ön azt mondta, hogy a memorandum sikeres volt Görögország vonatkozásában, ön azt mondta, hogy a görög gazdaság újra szilárd lábakon áll, a bankokat megmentették, a bankokat mentették meg, nem a görög nemzetgazdaságot, és több millió görög munkanélküli van, a görög nép fizeti meg mindezért a számlát. Görögországban jelenleg fut a harmadik program, meg állapodás született hogy 86 milliárd eurós hitelt kap az ország, ugyanakkor 25 millió marad a program végéig még vissza. És ezért tesszük fel a következő kérdéseket. 4,5 millió, ennek az összegnek egy része ezt arra kell használni, hogy létrehozzunk egy alapot a nem teljesítő hitelek kezelésére. Ugyanakkor nagyon sok elszegényedett görög van, akik már nem képesek törleszteni a hiteleiket. Tehát itt nem olyan hitelfizetőkről van szó, akik rossz hiszeműek, hanem ők egyszerűen nem képesek már törleszteni ezeket az adósságaikat. Azt hiszem, hogy sokkal jobban kellene támogatni a hitelpiacot, mint 45 millió. Ez egy észszerűbb javaslat, mint ezt a stressz alapot létrehozni. És hogyha egy alapot létrehoznak a nem teljesítő hitelek kezelésére, ez valóban segít? és nem akarnak egyfajta példát statuálni Görögország vonatkozásában, ahol is a hitelezők felvásárolják a hiteleket, hogy pénzügyi támogatást kapjanak ebből az úgynevezett stressz alapból. Azt hiszem, hogy a témát már az euróvezet megvitatta és ott mindig azt mondják, hogy finanszírozzák Görögországot. Ha a pénzek egy része, amelyeket jelenleg a hitelek céljára rendelkezésre bocsájtanak, ebbe az alapba folyik majd, akkor ennek az lesz a cél, hogy megmentsék a nem teljes. Uh, uh, a unióról szóló munka csoporti ülés uh, nemrég került sor, és amit ott hallottunk, azok eléggé bátorítóak úgy tűnik, hogy a görög gazdaság jól növekszik. Thank you. Um... Köszönöm szépen. Valóban az adatok tényleg bátorítóak, az npl ek is csökkennek ebben a folyamatban. Azt mondja, hogy szelektív a memóriám. Nem igaz, nagyon jó a memóriám. És nem fogadom el azt a gondolkodásmódot, amit nagyon gyakran hallok, hogy az európai programok azok, amelyek a görög gondokat okozták. Én ezt nem fogadom el. Vissza tudok még, rosszabb, még hosszabbra is emlékezni, még a válság előtti időszakra, és emlékszem arra, hogy mennyire sérülékenyek voltak az országok, főként Görögország, és mennyire sérülékenyen mentek bele a válságba, és hogyha ilyenfajta politikát milyen fajta politikát folytattak, óriási hibákat ejtettek a válságot megelőző időszakban, de abban is igaza van, hogy a válság után is voltak hibák, például abban, ahogy reagáltunk. Őszinte vagyok, amikor azt mondom, hogy az első években és az első program, az első programok során nagyon sokat improvizáltunk. Személyesen úgy vélem, hogy az, ahogy a bankokkal foglalkoztunk, az nagyon drága volt és nem volt hatásos. Amikor azt mondja valaki, hogy kritikával illet bennünket, azt mondja, hogy az, ahogy az első fázisban a bankokkal bántunk Görögországban, az igazából azt jelentette, hogy a befektetőket mentettük meg. Görögországon kívüli befektetőkről van szó, ez um, igaz részben, és pontosan ezért támogatom azt, hogy a, az új BRD szabályok életbe lépjessenek a bail-innel, nem a befektetőket kell megmentenünk, akinek sokkal jobban meg kellett volna magukhoz védeniük a kockázatokkal szemben. Ez egy hiba volt, amit a válság elején ejtettünk. Persze lehet, hogy ezt mondani, hogy visszatekintve, visszatekintve mondjuk ezt, és hogyha lehet, hogyha ott lettem volna az elején, akkor én is improvizáltam volna, akkor is nagy válság lett volna, nagy kockázat lett volna arra, hogy ez tovább gyűrűzik és teljesen összeomlik az európai pénzügyi rendszer. Tehát megvoltak az okai annak, hogy ilyenfajta döntések születtek, de számos országban ez nehézségeket, illetve magas államadóságot eredményezett. Tehát ez volt az önkritika. Szerintem most sokkal jobban járunk el. És most már a harmadik programban vagyunk Görögország esetében, a 86 milliárdban a 25 milliárdot a bankok tőkésítésére használjuk. Ebből csak 4,5 milliárdot használtunk fel, azért mert a megoldás nagy részét a magánbefektetőknél találtuk meg, és csak egy kisebb állami pénzt kellett a bankokba fektetni így és az önkérdése persze, persze az lehet, hogy mit tegyünk a felmaradó pénzzel. Igazából ez nem maradt meg ez a pénz, mert hogyha ezt a pénzt eh, specifikus eh, programra akar küldeni, vagy szociális program, vagy állami befektetésre, emellett lehetnek jó érvek, de igazából ez a pénz nem marad meg, ezt vissza kell majd fizetni, Tehát nem ingyen pénzről van itt szó, legyünk pontosak. A nem teljesítő hitelek esetében szerint nem hiszem, hogy a adófizetőnek kell állandóan megmentenie a bankokat, de hogyha meg akarjuk védeni a sérülékenyebb csoportokat, akik hitelt vettek fel, akkor ahhoz vannak bizonyos dolgok, amelyek már egyébként meg is történtek Görögországban. Ezek biztosítják azt, hogy ne ők legyenek a vesztesei az NPL-ek elárverezésének. Párhuzamos politikákra is szükség van ahhoz, hogy a sérülékenyebbeket védeni lehessen ebben a folyamatban nem hiszem, hogy óriási alapra lenne szükség, amelyet egyébként ugyancsak az adófizetőknek kell majd állniuk. Köszönöm, mondja az elnök. Wolfgang Klintz. Uh, I, uh, Köszönöm szépen. Meglepő az, hogy um, az eurozóna mm, fragmentált, pedig ugyanaz a pénz nem, mégis létrehozzuk a tőkepiaci uniót. Ön szerint mik az okai annak, hogy a pénzügyi szektor nem annyira konszolidált határokon átnyúlóan lát -e erre bármilyen fajta változást a jövőben? A második pont a Brexit. A London ez idáig Európa pénzügyi központja volt, illetve az eurozónájé is. Most, hogy az Egyesült Királyság elhagy bennünket, mit gondol London jövőbeli szerepéről az EU 27-re vonatkozólag, és főként az eurozónára vonatkozólag? Ön lát -e szükséget arra, hogy a clearing tevékenységet az eurozónába hozzuk át? Lehet, hogy ezek a tevékenységek Londonban maradnak, még akkor is, hogy az Egyesült Királyság kilép. Egy könnyű kis kérdés. Köszönöm szépen. Miért eh, feleprózódott a pénzügyi szektor? A válságból fakadt egy mélyebb fragmentáció. Eh, ehhez még hozzájött a válság miatti nemzeti ellenőrzés, tehát főként a magán eh, szereplők azok, akik inkább visszavonultak és inkább belföldre koncentráltak és a szabályozók is azt kérték tőlük igazából, hogy legyenek óvatosabbak és csökkentsék a tevékenységüket, és ezért is volt az, hogy a bankok inkább belföldi tevékenységre koncentráltak, nem pedig a határokon átnyúló tevékenységre. A bankunió célja az az, hogy egy egységes szabályrendszert hozzon létre a nagykereskedelem számára, egy felügyelettel, stb. egyfajta szabályrendszer lenne, amelyel a bankok határokon átnyúlóan tevékenykedhetnének. De még mindig bánni kell a nemzeti jogkörökkel, melegelési körökkel, ezek eléggé dominánsak. Az LKB e már tavaly 160 különböző szabályból álló hosszú listát adott közre ezekben nemzeti szabályok vannak, ezeket próbálják most már megszüntetni, néhány ezek közül harmonizálnak, vagy az európai szabályozók kezébe adnak át. Tehát maga a folyamat az zajlik, és bizonyára lesznek majd határokon átnyúló fúziók. A technológia is ezt majd lehetővé teszi, már most is láthatjuk, hogy a bankok a technológiai fejlődést már vezetik, és ezek a bankok egyre inkább tevékenek különböző országokban, hiszen ezt olcsóbban tudják így megtenni. Tehát ez a folyamat folytatódni fog. A Brexit, illetve London szerepe egyértelmű, hogy London city -e az igazi pénzügyi központja Európának, és egy fontos pénzügyi szem, központ világszinten is. Nem hiszem, hogy menekülni fognak majd onnan. Inkább a szabályozás, a piachoz való hozzáférés miatt fognak onnan elmenni, de nem úgy, ahogy sokan azt remélték volna. A clearing tevékenység, stabilitá- pénzügyi stabilitási szempontból jobb lenne az, hogyha a clearing tevékenység jól lenne szabályozva, felügyelve, és nem lenne annyira koncentrált. Ezt pénzügyi stabilitási szempontból mondom. Ez a folyamat is majd bizonyára végbe megy, de ha ezek a tevékenységek különböző területen léteznek, különböző piacokra elosztva, akkor a költségek növekedhetnek. És sokan emiatt aggódnak, alkalmazzák a clearing tevékenységeket, és ezt a lehető legolcsóbban szeretnék megtenni. Tehát gazdasági szempontból lehet, hogy lesz ezen tevékenységeknek ára. Köszönöm szépen, Dimitris Papadimulis. Kirje Dijsselbloem. Tisztelt Dijsselbloem úr, üdvözöljük Önt itt utoljára a szakbizottságunknál. Be kell vallanom egy dolgot, hogy a frakcióm és jó magam is gyakran nem értettünk egyet az euró által követett politikával és ön egyes nyilatkozataival sem. Azonban ahogyan lassan ön a mandátuma végére ért, egyre jobb híreket hozott, és egyes dolgokat is sokkal világosabban fogalmaz meg. Jobb lett volna, hogyha ezeket a mandátum a kezdetén fogalmazta volna meg. Így például azt az igazságot, hogy azon programokkal, amelyeket önök Görögországban végrehajtottak, főként a bankokat mentették meg, nem pedig a görög polgárokat. Ezt az igazságot ön ma is megfogalmazta, azaz, hogy a görög lakosság igencsak megszenvedte ezeket a negatív következményeket, és ez megfizeti a rossz irányítás árát a görög kormányok részéről, amelyek csak adósságokat halmoztak fel, és rosszul kezelték a programokat. Ön a megszorítások híve ugyanakkor jó hírekkel szolgált ma Görögországot illetően. Jó lenne, hogyha erre alapoznánk. Továbbra is folytatnánk a reformokat, az erős közigazgatás kiépítését és a fenntartható növekedés finan- ö, forszírozását. A kérdésem önhöz a következő. Ugye a harmadik program esetében 86 milliárdnyi hitelről beszélünk. Ö, elhangzott, hogy egy része, amit nem használtak a bankok tőkésítéséhez, ez felhasználható lenne arra, hogy a nem teljesítő hiteleket mentsük a valutalap helyett, ami nagyon költséges lenne. Ön szerint tehát a görög hitelek könnyítése lehetséges lenne, ez nem eredményezne többletköltséget senki számára. Ön gyakran ellátogat ide a parlamentbe, ez lenne a második kérdésem. Az euróövezet jog szerint nem bír olyan kötelezettséggel, hogy beszámoljon az Európai Parlamentnek. Nem lehetne ezt egy intézményes kötelezettségé tenni, ezt a beszámolást, és egy rövid, rövid elemzés, ami az ön utódját illeti. Ugye egy ideje, ön már az euróvezetben dolgozik, tudja ezt a személyiséget értékelni. Vannak bizonyos fajta kötelezettséges, és ez a találkozó is eh, ezek keretében zajlik. Um. Uh, thank you, Mr. Köszönöm szépen, Papadimulis úr. Nagyon kritikusan követte a munkát, és ez nem csak a feladata és kötelezettsége, oka is volt arra, hogy kritikus uh, legyen, erről már néhány szót ejtettem. Remélem, hogy a görög politikusok is ugyanannyira kritikusak a saját múltbéli politikáikkal kapcsolatban, mint amennyire ezekkel a programokkal, mert csak így lehet egy jobb jövő irányába tekinteni. Az IMF hitelek korai visszafizetése, az eurózóna szeretné hogyha az IMF ebben a programban benne maradna, és az IMF már elvben megérte azt, hogy részt vesz ebben a programban, de még a pénzzel nem állt elő, remélhetőleg következő évben ezt megteszik. Az IMF hitelek visszafizetése, és ezáltal kevésbé vennének részt a programban, míg pedig arról beszélünk, hogy vegyenek részt ebben a programban, ez kicsit nehézkes politikai szempontból. Én gazdasági szempontból én ezt eh, értem, nagyon drágák ezek a hitelek, az európai hitelek sokkal olcsóbbak. Amikor a hitelkérésekről beszélünk, akkor az eurócsoport eh, majd jövő év elején fogja ezt megmutatni, de majd csak a program végén hozzák meg a végső döntést, ezt mindig is elmondtuk, hogyha sikeresen lezárul a program, akkor megnézzük a hitelek fenntarthatóságát hosszú távon is, és megvizsgáljuk azt, hogy mit kell még tennünk. Ha többet szeretnének, ha szeretnék csökkenteni a hitelterhet, akkor ez a lehetőség is adott, hogy meg lehessen változtatni esetlegesen a hitelek csomagát, de politikai kérdés az az, hogy szeretnénk-e, hogy az IMF, IMF maradjon-e, és vállaljon felelősséget a görög programok érdekében. Nem tudok ezzel kapcsolatban végső választ adni, ezt majd az Eurogroup dönti el. Az Eurogroup elszámoltathatóság az Európai Parlament előtt, gyakran beszéltünk erről, Én nagyra értékelem ezt a közösségi módszert, de ez nem azt jelenti, hogy kizárná a kormányközi együttműködést a tagállamok között. Hogyha előrelépést szeretnénk Európában, ha erősebbé szeretnénk válni, akkor kombinálni kell a közösségi, illetve kormányközi megoldásokat. Szerintem az, hogy ma én itt vagyok, akkor az a kormányközi, illetve a parlamenti munka közötti kapocs. Ugyanez vonatkozik arra is, hogy hogyan legyünk gyakorlatilag Európában, nem lehet mindig azt, hogy minden egyes országot tömörítsünk. Az eurozóna egy példa, egy nagy része ez az EU-nak, amelyek egy projekt mellett döntöttek, és ezt folytatják és nem az összes tagállam vesz ebben részt, lehet, hogy majd a jövőben ez így lesz, de most ez nem akadályoz bennünket. Tehát az a kormányközi, illetve a köz, közösségi megoldás tovább fog haladni. Az utódomat illetően örülök annak, hogy őt választották, és örülök, hogy, hogy majd őt is meghallgatják és örülök Portugália sikerének és hogy kikerültek a programból, akkor az előző kormány nagyon nehéz döntéseket hozott meg, de Portugália most már jól áll, Mário Santero nagyon jól menedzselte ezt az elmúlt években, és eh, egy nagy szimbolikus eh, jutalom, úgymond számára az, hogy januártól ő lesz az eurócsoport vezetője, és minden jót kívánok neki. Thank you. Köszönöm szépen. Sven Giegold. Ich werde Deutsch sprechen. Um Németül fogok szólni, hogy pontosabban fogalmazhassak. Először is frakcióm nevében szeretnék köszönetet mondani az együttműködésért, és minden jót kívánok önnek a továbbiakban és a közszolgálatban. Ezen kívül a mi nézőpontunkból szeretnék, szeretném üdvözölni az ön hozzájárulását, amit ön teljesített a nehéz időszakokban, a fontos döntések kapcsán Görögországról, hogy egyetértés alakult ki az euróövezetben, különben ez máshogyan nem sikerült volna láttuk, hogy ön valahogyan összetartotta itt a dolgokat a nehéz időszakokban. Éveken keresztül vitáztunk ön, önnel, például az adók kapcsán saját országomban, a kiadási ország oldalt illetően ön erősebb volt, és gyengébb, ami a bevételi oldalt illeti, azt hiszem. A fő kérdés azonban, ami egy ilyen mandátum végén számomra felvetődik, ez nem más, mint az euróövezet intézményes szerepe, illetve ennek szerkezete. Ön egyes reformokat útjára indított, ezeket üdvözlöm is, ami a nagyobb átláthatóságot illeti, azonban a kulcs probléma megmarad. Az euróövezet döntéseket hoz, amelyek ugye itt a reform programokról szólnak, ezek több millió embert munkanélküliségbe, szegénységbe taszítanak. Ugye itt hibák történtek a kormányok részéről is, azonban ezen döntéseknél ki milyen felelősséggel bír, ki milyen pozíciót képvisel, ez mostanáig nem átlátható. Ez az európai intézményeken belül a beszámolási kötelezettség hiányát eredményezi, és ez a hiány később sem fedhető fel. Ugye a jelenlévő pénzügyminiszterek az euróövezetben azon találkozókon esetleg más dolgokat hangoztattak, mint amit később a nemzeti parlamenteknél mondtak, vagy a médiának mondtak. Tehát ez továbbra is egy nyitott kérdés ön részére Ugye ön hozzájárult a nagyobb demokráciához, elszámoltathatósághoz, bizalomhoz, de ezt úgy lehet megtenni, hogyha nagyobb hozzáférést biztosítanak a dokumentumokhoz, nyilvánossá kell tenni az euróvezet dokumentumait annak érdekében, hogy a polgárokat be lehessen vonni, amikor választási döntést hoznak, tudatában kell, hogy legyenek annak, hogy mi is történt. Tehát az átláthatóság és az elszámoltathatóság reformja még előttünk áll. A polgároknak igenis meg kell tudniuk, hogy mely miniszter mely álláspontot képviselte. Azt hiszem, hogy ezzel kapcsolatban ön januárig esetleg még valamit útjára indíthatna, és ez az ön mérlegét az euróvezet elnökeként bizonyosan még javítaná. Köszönöm. Köszönöm szépen, Gigold úr. Ön mondott barátságosabb és kevésbé barátságos dolgokat. Köszönöm a barátságos dolgokat. Azt mondta, hogy egy gyengébb voltam, ami az adót illeti, adóügyeket illeti. Ez egy nagyon érzékeny kérdés, itt nem értek egyet, őszintén nem értek egyet, én már többször is elmondtam itt, hogy a hollandiai adópolitika nem volt, nem volt hát pozitív, ez a problémát csak fokozta, jobb lenne, ha a megoldás részét képeznénk inkább, nem a probléma részét. Az elmúlt két-három évben megváltoztattuk a stratégiánkat, lehet, hogy ezt nem látja be, lehet, hogy nem akarja nyilvánosan ezt elmondani. elmondani. Azt gondolom, hogy a 2016-os holland elnökség alatt az anti-tax avoidance, tehát az adóelkerülés elleni irányelvben sikerült megállapodást elérni, 5-6 különböző javaslat szerepelt ebben, és aztán az év vége előtt sikerült az ATA 2-ben előrelépést elérni, vagy megegyezést elérni, ami nagyon kritikus Hollandia számára, hiszen nagyon sok külföldi céget érint, amely a holland adórendszert használta ki. Azt hiszem, hogy az önök nyomása és a parlamenti nyomás is segítségünkre volt az elmúlt két-három évben, hogy komoly előrelépést érjünk el. Ennyi. Hát a munka sosem zárul le, még további munkákra van szükség természetesen. Átláthatóság. Igyekeztem javítani a gyakorlatot. Van egy intézményközi keret, és ennek van egy formális találkozója, az Eurogroup találkozója, és ezen kereten belül igyekeztem az átláthatóságot javítani. Az anyagokat előkészítettük, ezeket nagyon szerettük volna az ülés előtt tenni, hogy a világ lássa, hogy hogyan készülünk az ülésekre, és miről lesz szó. Igyekeztem a kommunikáció területén is előrelépést elérni, igyekeztünk összefoglalókat közzétenni, ami a jegyzőkönyveket illeti, itt ezt már sikerült az ön, önök követelését teljesíteni, ami a visszamenőleges közzétételt illeti, hát ez nagyon nehéz hiszen a miniszterek előre szeretnék tudni, hogy közzétesszük-e azt, amit mondanak, vagy nem, és ez szerintem teljesen tisztességes. Ezt tehát visszamenő hatállyal bevezetni nem megfelelő. Azt hiszem, hogy 2016-tól kezdve ezek az anyagok, amelyeket az Eurogroupnak, az minisztereknek, vagy annotált napirendet illetően előkészítünk, ezek közé tételre kerülnek az ülés előtt és után. Azt hiszem, hogy nagy előrelépést értünk el ezen, ezen a területen. Hogyha a kap ha már, már a kabinetre vonatkozó anyagok és közzététere kerültek, remélem az eurozónára már nem kell olyan sokat várni. Még egy megjegyzésem lenne. Volt egy régi vita a ciprusi döntés után. Svikolt úr azt kérdezte, hogy az eurócsoportban ki melyik döntést hozta én akkor is azt mondtam, hogy ez egy közös döntés volt. Egy, egyhangúsággal döntöttünk, és hogyha a parlamentben eh, valaki más mondott volna, mint ahogy ön ezt most mondta, akkor lehet, hogy nem volt teljesen őszinte. Ugyanis ez egy közös, egyhangú döntés volt, amúgy pedig, ami a ciprusi eh, eredményt illeti, a ciprusi programot illeti, ez sokkal hatékonyabb, mint a görög program, és ez annak köszönhető, hogy más megközelítést választottunk, mint Görögországgal kapcsolatban, ezt mindig is, emellett mindig is kiálltam, és minden miniszter ebben részt vett. Köszönöm szépen. Anne Mansur. Köszönöm szépen, elnök úr. Az a benyomásom a vitából, de ezzel Blum úr, hogy a politikai kihívások, kilátásokkal kapcsolatban nem szokott válaszolni. Azt mondta, hogy szimbolikus jellegű az utódjának kiválasztása. Igen, az utódja kap egyfajta jutalmat a portugál politika miatt, de mégis csak valaki, aki a szocialista pártból származik, aki főként az állami támogatásokat támogatja, és nem szereti a megszorító politikákat, ráadásul a Die Welt német lap egy bizottsági dokumentumot kapott, amelyben az áll, hogy számos országban aggódnak a stabilitás miatt, például Olaszországban, Szlovéniában többek között. A kérdésem az az, hogy egyetért-e velem abban, hogy az ön távozása szimbolikus jellegű, ami azt jelenti, hogy a megszólítás politikája véget ér, hogyha nem ért velem egyet, akkor miért nem? Thank you very much. Uh, Köszönöm szépen. Alemans úr a kérdését. Nagyon örülök ennek a kérdésnek, hiszen ez egy nagyon érdekes vita, ami a médiában folyik, azzal kapcsolatban, hogy a portugál kormány a költségvetési politikával eh, megfelele, a szabályoknak megfelele, vagy elutasítja-e azt. Az eurozóna stratégia, az Eurogroup stratégiája soha nem az volt, hogy megszorítás pont. Ez a retorika, ez a vita, amiről szó van, de a stratégia mindig is strukturális reformokra koncentrált, hogy ellenálló, képesebb, ellenállóbbak legyünk, a második dolog a fenntartható közköltségvetés, közfinanszírozás kialakítása. Ezzel kapcsolatos munka hát lépésről lépésre folyt, nem minden országban sikerült ezt még teljesen lezárni. A stratégia tehát két-három irányt követett, vagy két-három témát követett, soha nem volt egysíkú. Azt hiszem, hogy ez mindenképpen félreértés, a munkánk félreértése. Ami Portugáliát illeti, Portugália nagy részben szabálykövető, nagyon nagy munkát végeztek a költségvetési politikában, és a kormány nem tért el erről az ösvényről portugál kollega kifejezetten világosan fogalmazott, ő szerinte ezen az ösvényen kell kitartani a fenntartható közfinanszírozás felé vezető úton. Ha a kérdése az, hogy a portugál miniszter, vagyis az új e, Eurogroup elnök e, e, megszorítás ellenese, hát ez egy nem létező vita. Soha nem követtük a egyöntetűen, vagy egydimenziósan a, a megszorítási politikát. A stratégiában lesz alapvető változás. Nos, a stratégia nagy része a stabilitás és növekedési paktumba ágy, ágyazódik be, a pénzügyi ágazat, a bank ágazat rendbetétele, európai szabályok vannak most a bankokra, tehát ez mind a stratégia részét képezi. Az, hogy elnökváltás lesz, ez nem jelenti azt, hogy a politika is megváltozik, vagy az irány is megváltozik, hiszen a meghozott egyezményekbe, döntésekbe ágyazódik be a stratégia, és egyhangúsággal születnek a döntések az Eurogrupban. Köszönöm, Eszter Delange. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy a hozzászólók első körében eh, azt hallott, eh, hallottuk mindazt, hogy azt is, hogy eh, kiváló volt az Eurogrup elnökének a teljesítménye. Mások nem szóltak erre semmit, mások, megint mások kritizálták elég sok dicséretet kapott, még olyanoktól is, akik nem az ön frakciójába tartoznak. Ez azt jelenti, hogy kiváló munkát végzett. Nos, ami a kérdésemet illeti, nagy figyelemmel követtem azt, amit mondott a legutóbbi bankmentési esetekről, hogy hogyan tudunk ott előrelépni, a bankuniót kiterjeszteni. Ezek a bankmentési e, esetek azt mutatják, hogy a nemzeti keretek, a nemzeti kiinduló pontok, eléggé eltérőek az Európai Unióban. Ez azt jelenti-e, hogy a harmadik pillér le, a harmadik pillér megvalósításához a struktúrát egy kicsit, struktúrából egy kicsit kilépnek? összekombinálják-e a nemzeti szintet és az európai szintű finanszírozást az általános költségvetésre vonatkozóan. Különböző a helyzet, tehát jobb lenne, hogyha nemzeti szinten, a nemzeti szint egy kicsit több lenne, mint kassa. Rugalmasságra van szükség, hogyha válságba kerülünk. A második kérdés az ön megjegyzésére vonatkozik, ami mind a bankunió csomagot, illetve az NPL és legacy témákat illeti. Ezeken ön azt mondta, hogy előrelépésre van szükség mind a kockázat csökkentés, mind a kockázat megosztás terén. Én nem mondom azt, hogy az, a kockázat csökkentést már el kellett volna érni, mielőtt folytatjuk a munkát, de legalább mielőtt ezt a folyamatot elkezdjük, tisztázzuk már, hogy mit értünk kockázat csökkentésen, melyek a, a legfontosabb elemek, és milyen benchmarkot akarunk elérni ön nem fogalmaz eléggé pontosan. Ami az NPL-eket illeti, és az elnök azt mondta, hogy az, az erre vonatkozó információk bátorítóak, de mi egy realisztikus ütemterv az NPL-ek csökkentésére az elkövetkezendő öt évben, hogy ez illeszkedjen a nemzetközi dimenzióba. Köszönöm. Támogattam mindezt az elmúlt években is, ami pedig ezt a bizonyos bankszanálási esetekre vonatkozó kérdést illeti. Különböző reakciókat váltott ez ki. Egyesek azt mondották, hogy ez a bankunió kudarcának példája, mások pont az ellenkezőjét hangoztatták, ez azt jelenti, hogy a bankunió működik, mondták ők. Szerintem ez utóbbi az igaz, ugyanakkor bizonyos gyengességeket is felszíre hoztak ezek az esetek, mely gyengességekre kezdetben nem gondoltunk. Nagyon heterogének ezek, a, ezek az esetek. Itt uh, számos bonyolult jogi kérdés vetődik fel a bankszanálási esetek kapcsán, és ezt a helyzetet kezelni kell. Különösen, ami a bankokat illeti, ha ambiciózusak akarnánk lenni, akkor egyfajta európai keretre térhetnénk át a nemzeti kereket, keretet elhagyva, de ez jogi szempontból is nagyon nagy következményekkel járna. Egy másik megközelítés lehet az, hogy a nemzeti szanálási kereteken túl legyen egyfajta európai standard, hogy arra célra, hogy a bankszanálási eseteket kezelni tudjuk, és ez bizonyos harmonizáció szintet feltételezne elő. Egyesek azt mondják, hogy garant garantálni kell, hogy ne a fizetésképtelenség legyen a preferált mód, mert hogy az egyszerűbb helyett a bankszolást kell előnyben részesíteni. A bizottság a munka egy részét már elvégezte, ugyanakkor, hogyha a bankuniót be akarjuk teljesíteni, akkor a bankok a pénzügyi ágazat vonatkozásában európai szinten egy keret kialakítását irányozhatnánk elő a nemzeti keretek összefogásával, európai szintre helyezésével. Nem tudom, hogy Beres asszony egyetérte ezzel, azt látom ugyanis az arcán, hogy, hogy nem egészen ért egyet az által mondattakkal. Really Ez nagyon fontos a tőkeunió, tőkepiaci unió szempontjából is, hiszen ez nem tud tökéletesedni enélkül. A másik, a kockázatcsökkentés, ami jó dolog, a bankunió ütemtervel kapcsolatban 2016-ban az az, hogy meghatározta, hogy mitnek kell tört, minek kell történnie kockázatcsökkentés és kockázat megosztással kapcsolatban, de nem volt elég és specifikus abban, hogy mikor, melyik lépésnek mikor van vége, és mikor jön a következő lépés. Vannak olyan országok, amelyek nem akarnak előrelépni a kockázat csökkentésben, mások a kockázat megosztásban nem akarnak előrelépni, és ezt használják ki. Ugyanis arra hivatkoznak, hogy nem jött el ennek az ideje. Ami a következő fázist illeti, a hétfőn az Eurogrupban ez a döntés születik majd meg, az Európai Bizottság készítette a mi kérésünkre egy kiváló anyagot az eddigi munkáról, ez egy nagyon lenyűgöző munka, ezt mi kértük, és nagyon jó volt. Ez alapján fogjuk most specifikusan meghatározni, hogy milyen további lépéseket akarunk elérni. Hát könnyű azt mondani, szokták mondani. Minden esetre tudják, hogy ez hogy működik azt hiszem, hogy nyomást kell helyeznünk egymásra, magunk között, hogy mikor, hogy pontosan fogalmazunk, mikor van, jár le egy lépés, és mikor jön a következő. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Azt mondta, hogy lenyűgöző munkát végzett az Európai Bizottság. nyilván nagyon fontos tisztázni azt, hogy az országok milyen lépéseket érnek el a kockázatcsökkentést, illetően Kostas Mavridis következik. Thank you. Thank you, Chairman. <clears throat> Even though I'm tempted to speak about EDIS, én az EDIS-ről akartam beszélni, de most az utolsó esélyünk van arra, hogy Dyson Blumorral egyeztessünk. Ciprusra szeretnék koncentrálni. Uh, itt még mindig van, eh, van néhány dolog, amit tisztázni kell. Ön ehhez a legjobb ember. Dijsselblum úr, én önnek a lehető legnagyobb sikereket kívánom a jövőre. Ami a ciprusi válságot illeti, ön azt mondta, hogy jó az emlékezete, ha de emlékeztesem önt néhány tényre. 2013 márciusáról van szó. Valószínűleg a Bailin elkerülhetetlen volt. Az eurozóna eh, pénzügyi minisztereinek hosszú ülése után bejelentették az úgynevezett első javaslatot a bail kapcsolatban. Eh, a a betétek biztosítását is, biztosítása is szerepelt ebbe. Eh, aztán az LKB intervenciója után ezt a hibát korrigálták, úgyhogy nem volt semmi, eh, semmilyen adó vagy illeték az betétekre. Még akkor is, hogyha azt vártuk volna, hogy lesz egy horizontális bailin minden bankra vonatkozóan, végeredményben egy olyan bailin született, amely a legnagyobb, két legnagyobb ciprusi bankra koncentrált, az egyiket lezá- bezárták, a másik 50%-ban megvalósult a Bélin a betétekre, illetve a betétek biztosítása megtörtént. Kérdezem, hogy hogy lehet, hogy egy horizontális Bélinnel kezdtünk, és végül egy olyan forgatókönyv valósult meg, amely két szisztémikus bankra koncentrált. ugyanis az eredeti horizontális bail kizárta volna a 100%-os betét biztosítást. Bármilyen európai polgár, ciprusi polgár ma nem nyithat számlát Belgiumban. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Mavridis úr, köszönöm szépen a kedves szavait, amit a jöv, ami a jövőmet illeti. Visszatérve a 2013-as döntésekre, azt gondolom, hogy mindannyian látjuk, hogy a ciprusi helyzet eh, olyan volt, hogy túl sokáig nem cselekedtünk. Át eh, itt a, a ciprusi programot sokkal előbb be kellett volna indítani, de hát választások voltak. Amikor én 2013. februárjában elkezdtem ezt a munkát, világos volt, hogy nem lehet ezt itt folytatni. Tehát sokkal jobb lett volna Ciprusnak, hogyha előbb elkezdődött volna a program. Persze, két döntés született, az eurócsoport egyrészt a kezdetektől fogva látta, hogy a Bélin elkerülhetetlen, de a ciprusi eh, kormány azonban nem akarta ezt a megközelítést, és ezért eh, született ez az első és nagyon kritiz, eh, bírált döntés. Az egyik a felhalmozott számlákra kivetett illetékeket, illetékekre vonatkozott, mindenki számára ez egy adóhozzájárulás tulajdonképpen, azért, hogy a pénzügyi rendszer megmentésre kerüljön Cipruson. Hogy ez indokolható volt-e vagy nem, Hát a fő bírálat az, ezzel kapcsolatban az volt, hogy nem tartottuk tiszteletben a betét garanciát, a betét biztosítást, de hogyha megnézzük a ciprusi pénzügyi e, ágazat e, méretét, a betét e, volumen méretét, nem volt Cipruson egyáltalán hatékony betény, betétbiztosítás. Ebben a pillanatban Cipruson a betétbiztosítás fikció volt. Az a kritikus, az, az a kritika, hogy mi vezettük be a betétbiztosítást, az is fikció. Ciprus magában nem tudta volna a bélátot meg lefolytatni. Ez volt a helyzet. A Bélin megközelítést nem támogatta a ciprusi kormány, úgyhogy egy másik megoldáshoz fordultunk az illetékhez. A, a ciprusi parlament volt az, amelyik elutasította ezt a javaslatot. Aztán visszatértünk a terembe, és újra tárgyaltuk. Aztán a Bélin megoldás merült fel, amit sok miniszter és intézmény kezdetektől fogva már támogatott. Én így emlékszem erre. A ciprusi kormány a második javaslattal értett egyet, igen, különben sosem született volna meg ez a döntés. Látniuk kell, látnia kell, a bail-out, tehát az ellentétes megoldás, amely teljesen minden beruházott és bankot megvédett volna, ez nem működött volna, ez teljes csődöt jelentett volna. A bail-in megközelítés Ciprus esetében tulajdonképpen a hatalmas költségeket leszorította a Ciprust illető hatalmas költségeket, ezért kellett, ezért kellett 10 milliárdra koncentrálni a Bélén programot, hogyha Bél állt lett volna minden bankra, a nagybankokra, amiket ön említett, akkor Ciprus ma sokkal nagyobb államadósággal rendelkezne. Tehát mind a mai napig. Nagyon örülök, hogy nem ezt a megközelítést választottuk. Erről beszéltünk Görögország esetében, ez a megoldás volt Görögország esetében, és ez egy hatalmas államadóságot hagyott az országra, rendkívül hát költséges, és, a, és az nem tisztességes megközelítés. Köszönöm szépen, Dyson Bloom, hogy eljött ide, itt ülök, és minden jót kívánok önnek a további karrierjéhez. Gyakran általában egy olyan pillanat ez, amikor egy pohár borral a kezünkbe visszatekinthetünk, vagy az ön esetében egy pohár kávéval visszatekinthetünk a múltra. Nézzük például az országspecifikus ajánlásokat. Nagyon sok jelentés megjelent ezzel kapcsolatban, de kiderült, hogy gyakran nem veszik ezt komolyan. Miért nincs valami komolyabb eszköz ahhoz, hogy a tagállamnál többet elérjünk, és ennek mi a elképzelése azzal kapcsolatban, hogy a fiskális kompaktot beveszik, majd rögzítik az európai jogszabályokba. Az EMU-ról kérdezve, a válság óta, 2008 óta nagyon sok minden változott az eurózónában, de a monetáris unió is erősebb lett. Eléggé biztos e ahhoz, hogy azt mondhassa, hogy ha most állna elő egy ilyen válság, akkor átvészelnénk ö, nagyobb gond nélkül egy ilyen fajta válságot. Um, dank u wel. Ook eh, veel dank dat u mij nu al een pensioen... Köszönöm szépen, örülök annak is, hogy engem már nyugdíjba küldene. Hát majd az ülés után megkérdezem, mert hogy hol tudom ezt elérni. Won't take up your offer. Nem túl fiatal vagyok ahhoz, hogy nyugdíjba megyek. Ami az ország specifikus ajánlások végrehajtását illeti, ez eléggé gyenge volt, mindamellett ez is igaz, hogyha megnézik az OECD jelentést a strukturális reformokkal kapcsolatban, ez eléggé lenyűgöző, ez is országokra lebontva működik. Egyes országok alig tettek valamit, másokat a, a körülmények kényszerítettek arra, vagy a programok kényszerítettek arra, hogy nagyon nehéz strukturális reformokat vezessenek be. Érdekes, hogyha megnézzük az eurozónát, a legnagyobb növekedést mutató országok azok, amelyek az elmúlt években nehéz strukturális reformokat vezettek be Spanyolország, Portugália, Írország, balti államok. Még Hollandia is azt mondanám, hogy elég erős növekedést mutat a nehéz döntések meghozatala után. Aztán meg kell -e változtatnunk a végrehajtást, vagy az országspecifikus ajánlások megvalósítását. Én azt mondanám, hogyha megnézzük, hogy mennyi politikai nehézségbe ütköztünk már a, a fiskális keretek megvalósításában, el tudják képzelni, hogy milyen háború robbannak ki, hogyha a bizottság tényleg azt mondaná, hogy na most aztán ki kell igazítani a, a munkaerőpiacot, a nyugdíjrendszert, stb. Tehát azt hiszem, hogy sokkal inkább arról van szó, hogy magukénak érezzék a döntéseket, intézkedéseket az országok, az egyik dolog, és ez, ez szerepel a bizottság javaslatában, a bizottság azt mondja, hogy egy, egy több éves megközelítést kellene választani. Az elkövetkezendő három évre nézzük meg, hogy mi a program, mi történik, milyen reformok megvalósítására van szükség. Persze a bizottság ezt kritizálhatja, mondhatja, hogy ez nem elég jó, ezt is, ezt is, ezt is fel kell vetni. Ebben meg kell egyezni, és talán ezt össze lehetne kapcsolni valamilyen reform támogatási programmal. A bizottságnak ezzel kapcsolatban is van javaslata, hogy hogyan tudna támogatni reformálni szándékozó országokat. Tehát a tagállamok mondják meg, hogy szerintük mit kell csinálni az elkövetkezendő három évben, és aztán egy, pár, egy bizottsággal folytatott párbeszéd után megegyezhetnek az elkövetkezendő három évre. Ez azt hiszem, hogy hasznosabb lenne, mint most, amikor az Európai Bizottság a CSR-okat évente elfogadja, és ebben azt mondja, hogy ezt is ezt kéne csinálni, de legalább nem csinálja. Tehát arról van szó, hogy magáénak érezze az országa dolgokat. Hát ami az új válságokat illeti, bízom -e a rendszerben, új válságok esetén még nem, mert a soknak való ellenálló képesség az, ami itt felmerül és fontos. Egyes tagállamok még mindig nagyon kevés pénzügyi mozgástérrel rendelkeznek arra vonatkozóan, hogy hogyan tudnak reagálni. Egyes tagállamokban szinte lehetetlen a, a, a reakció mások jobb helyzetben vannak, de nem mindenki. De én azt mondanám, hogy a pénzügyi ágazat egy nagyobb sok abszorpciós mm, kapacitással rendelkezik, kiegyensúlyozottabbak a mérlegek. A háztartások azonban még mindig eléggé sebezhetőek, a háztartások eladósodottsága még mindig eléggé hát magas. Mi a helyzet, hogyha mondjuk például összeomlik az, az ingatlan rendszer, hogyha valaki eléggé eladósodott, és közben még jelzálókitele is van, az, az, az, az hatalmas probléma. Tehát nagyon fontos lenne, hogy a gazdasági növekedés, ez, ez a jó, ez a mostani jó e, időszak, ez, ez minél hosszabb legyen, hogy, hogy csökkentsük az államadóságot, a, a, a, a háztartások eladósodottságát, a bankok e, területén is, és, és, és pénzügyi mozgásteret teremtsünk, és a sokkoknak jobban ellen tudjunk állni. Ez egy defenzív munka, az offenzív munka pedig az, hogy elérjük azt, hogy ez a növekedés e, folytatódjon a, a, az oktatásba, a munkaerőpiacba, az innovációba kell befektetni. Tehát van egy védelmi oldal, a sok abszorpció, és az offenzív oldal, az erősítés. És mind a két oldalon több munkára van szükség. Ez így van. Köszönöm szépen. Szilva Pereira. Köszönöm, elnök úr. Portugál nyelven fogom feltenni a kérdésemet. Az euróövezet új elnököt választott, Mário Centeno portugál pénzügyminisztert. Azt hiszem ez egy kiváló választás, kiváló hír ez az euróövezet jövője szempontjából, és persze Portugália számára is. Dijsselbloem úr jól tette, hogy kiemelte, milyen jelentős előre lépéseket tett Portugália az elmúlt évek során. Azért is, mert remek memóriájával valószínűleg emlékszik majd arra, hogy csupán egy éve még a Portugáliával is szankciókról vitáztunk, mert a korábbi portugál kormány súlyosbította a strukturális deficitet. Nagyon sok minden változott azóta a portugál gazdaság növekszik, az államadóság a deficit csökkennek, Portugália kikerült a túlzott deficit eljárás hatája alól, a rating növekszik, és a portugál pénzügyminiszter az euróövezet elnökévé fog válni. Nos, az új euróövezet elnöke és pénzügyminiszterek ö, ö, majd megmutatják, hogyan fog ez a politika jövőben megváltozni. De, Dijsselbloem úr nagyon jól ismeri az euróvezetet, szeretném tudni, hogy ön mit gondol a perspektívákról. Ugye az egyik fő probléma az egységes valuta esetében a gazdaságok divergenciája. Hogyan lehet ezt a problémát kezelni? És még két kérdés. Az új költségvetési kapacitás az euróövezetben milyen mértékben lehet használható arra, hogy ezen divergencia ellen fellépjünk? Másodszorban, hogyan lehet küzdeni a makrogazdasági egyensúlytalanságok ellen, Ugye ezek egyes esetben költségvetési többletként jelentkeznek. Jó, hogy ön azt mondotta, hogy a költségvetési többlete rendelkező országoknak többet kellene befektetni a növekedés ösztönzésébe. Ugyanakkor az eszközök gyengék arra, hogy ezt az eredményt elérjük. Ön szerint az euróövezet egy reformja után erőteljesebb eszközökre lenne szükség, hogy a költségvetési többlete rendelkező országok megtegyék azt, amit meg kell tenniük a nagyobb növekedés, nagyobb foglalkoztatás, több munkahelyteremtés érdekében az euróvezetben? Um, so, uh, thank you, uh, Mrs. Silva Pereira, for your question. Köszönöm szépen ezt a kérdését. A korábbi portugál kormányról beszélt, és úgy, mint az Eurogroup elnöke, nagyon szorosan együttműködtem a korábbi portugál kormányjal, és el kell ismernünk azt, hogy nagyon fontos és nehéz munkát végeztek azért, hogy kiemeljék Portugáliát a válságból. Maria Luis Albuquerque-vel is együttműködtem, aki egy nagyra értékelt pénzügyminiszter volt az Eurogrupban. Persze vannak különbségek közöttünk az országok gazdasági és fiskális állapota között, politikailag is összetett a helyzet, de nagyon nehéz ezért hatékony politikákat kialakítani. Hogyha mindannyian ugyanabban a fázisában vagyunk a ciklusnak, akkor sokkal könnyebb kialakítani mindannyiunk számára monetáris politikát, de vannak különbségek. A fiskális tér esetében vannak olyan országok, amelyek már a ciklus tetején állnak, és a kérdés az az, hogy hogyan lehet még jobban, mit történik itt majd, tovább fűtik a gazdaságot, és egyfajta buborék fog kialakulni. Vannak olyan országok, ahol sokkal több elemi költésre, befektetésre van szükség. Ez egy nagyon fontos téma, de ez is azt mutatja, hogy a fő felelősség azért, hogy kiegyensúlyozott áll, pozíciót alakítsunk ki, az nemzeti szinten van. A nemzeti politikusok nagyon gyakran hibáztatják Európát, az eurozónát a problémáik miatt, és túlságosan gyakran elfogadják azt, hogy a megoldás Brüsszelből érkezzék. Nem hiszem, hogy ez a helyes megközelítés, mindkettő rossz, mint um, a problémákat mind okozzák a nemzeti döntések, és pont ezért kell nemzeti szinten is néha megoldást találni. Ahogy mondtam, ahhoz, hogy el tudjuk állítani az egy országban kialakuló sokok hatását a jövőben, ahhoz egy stabilizációs eszközre van szükség. Ez lehetne egyfajta áll, egy finanszírozás a tagállamok számára, amelyhez kötnénk a reformok felgyorsítását. Folynak a viták az ilyenfajta eszközről, mekkora legyen a mérete, ki ellenőrizze ezt. Nagyon korai szakaszban van még ez a munka, és nagyon különböző elképzelések vannak erről. És nincs igazából közeledés még ebben a témában. Köszönöm szépen, Werner Langen. Danke. Köszönöm szépen, miniszter úr. Jó magam, kifejezetten köszönetet szeretnék mondani azért a fair és nyitott megközelítésért és pragmatikus megközelítés módért, amivel ön a tisztségét ellátta. A szomszédom dicséretét illetően mégiscsak kétségeim vannak, hogy az utódja bele nő-e úgy majd, majd ebbe a pozícióba, mert én a helyszínen Portugáliában átéltem egy tényfeltáró misszió alkalmával, a PANA tényfeltáró vizsgabizottság alkalmával, hogy ő nagyon csak, na, igen, csak visszafogott volt. A ö, munkára nehezedő adók is az agendán szerepeltek. Ugye mi a helyzet a nyerességgel kivetett adókkal? A jövő héten szavazni fogunk, Írország, Luxemburg, Hollandia és Málta esetében az unfair adóverseny megakadályozásra tett erőfeszítések ellenére ezek országok nemzetközi megítélés szerint adóparadicsomnak minősülnek. Kérdés. Az euróvezet is foglalkozik -e ezzel a témával, vagy csak a munkára nehezedő adókkal? A második kérdés más jellegű. Az Amsterdami Egyetem megállapította, hogy valamennyi vállalati beruházás világszerte először Hollandiában történik, tehát a szabadalmi és licencrendszer, amelyel Hollandia eddig rendelkezett, az egyik oka annak, hogy egy vizsgálat értelmében amely a múlt héten került nyilvánosságra az EKB részéről, az euróövezet nyertesekre és vesztesekre oszlik. A nyertesek között van valamennyi ország egész véletlenül, amelyek mindez ideig adó oázisnak minősülnek, a vesztesek esetében Németország, Spanyolország, Franciaország, Ciprus, Portugália, Olaszország és Görögország szerepel. És hogyan látja ön az euróövezet jövőjét, hogyha ez a trend tovább folytatódik? Mi a véleménye a bizottság legújabb javaslatairól ezen összefüggésben, hogy a Maastrichti szerződés feltételeit ne minden országra alkalmazzák, hanem egyfajta euró átlagot ö, alkalmazzanak, amely 200 milliárdos adóssághoz vezethetne. I don't uh, vielen Dank uh, für Ihren... Köszönöm szépen a kedves szavait, illetve az együttműködés az elmúlt években önnek és frakciójának sok sikert kívánok az adózás kérdésében. Vielen Glück. Igen, beszéltünk a munka megadóztatásáról, ez egy makrogazdasági kérdés, mekkora az adónyomás a, a munka, a munkán, az egészen magas. Írországban viszonylag magas, más országban pedig az OECD átlag felett van, tehát mindenképpen eh, problémát jelent ez, ez nagy nyomást jelent és mi figyelembe kell venni a technológia fejlődését is. Persze van egy kapcsolat itt, ha szeretnénk sikeresek lenni abban, hogy hatékony legyen a nagy cégek megadóztatása, akkor persze csökkentetjük a munkára nehezedő adóterhet. Ezzel egyetértek ezzel a megközelítéssel. Nagyon sokat kérdezett eh, Hollandiáról. Kicsit kellemetlen helyzetben vagyok, nem vagyok már uh, holland pénzügyminiszter ismeri, hogy milyen nézetei vannak az új pénzügyminiszternek, tehát tudja, hogy mi a kormány új megközelítése, de lehet, inkább nem kellene erről beszélni, hiszen nem vagyok én a szóvívőjük, és szerintem ők el tudják magyarázni azt, hogy mit tesznek, de ez az én rövid megjegyzésem. Uh, in general terms... Összességében megpróbáltam a lehető legnyíltabban megmutatkozni ebben a kérdésben. Az Amsterdami Egyetem kutatása is azt mutatta, hogy nagyon sok külföldi cég a holland adórendszert használta, nem arra, hogy adót vezessenek Hollandiában, hanem hogy a profitjukat Hollandián keresztül juttassák el a trópusi területeken lévő adóparadicsomokba ez, ennek a modellnek nincs semmilyen jövője. Ez az én véleményem. Hogy a Hollandiában eleget tettünk az elmúlt öt évben? Nem. Nem tettünk elég lépést, nagyon nehezek voltak a viták, és nagyon nyíltak voltunk a koalícióban erről. Nehézségek voltak a parlamentben is, a holland parlament többségében nem támogatta azt, hogy foglalkozunk ezzel a kérdéssel, nem támogatja, vonakodik attól, hogy megváltoztassák ezt a holland rendszer, de ennek nincs jövője. Az extra bevételt lehetne használni arra, hogy csökkentsük a munkára nehezedő terhet, és ezzel mindenki nyerne. de hát mit mondhatnék? Second question, uh, thank... A második kérdésemet az új szabályok vonatkozásában tettem fel, melyeket a bizottság javasolt. Ugye ez a hanyagapkezelés Olaszország kapcsán, és egyfajta átlagértékek az euróövezetben nem országspecifikusan. specifikusan de nem, nem, nem, nem. Ezt a Spiegelben publikálták, de nem az Európai Bizottságban. Megpróbáltam ezt megkeresni, de nem volt, megmondta az elnök. Egyetértek önnel. Thank you. Hükbejé. Hükbejé következik. Köszönöm, elnök úr. Blum úr, három elemre szeretnék kitérni az ön hozzászólásában. Uh, én jelentéstevő vagyok az egyik anyagnak, én is örülök, hogy javul a gazdasági teljesítmény, a fellendülés ugyan még mérstékelt a növekedés az euróövezetben, de a makrogazdasági mutatók szerint növekednek a társadalmi gazdasági egyenlőtlenségek, ugye hiányzik a konvergencia tagállamok között. Ez ellentmondásos, ezt figyelembe kell venni, amikor újra irányítjuk a gazdaságpolitikát. Ugye a Juncker terv része ez, ugye a magánszféra is fontos részét képezi ennek, és beruházási tervet kell kialakítani a, magán, a közszektor számára. Sok közgazdász mondja, hogy elveszítünk egy eszközt, mert előregednek az infrastruktúrák, nem ruházunk ezekbe, ez sok problémát okoz, ugye a forgalmi dugók, az energia infrastruktúrába való beruházások lelassulása és a többi. Ugye a közberuházások sok országban nem nagyon haladnak előre, a többlettel rendelkező országokban sem. Érdekel, hogy mi az önálláspontja erről. Aztán Németország GDP-je kapcsán ugye kétszer akkor ez, mint az euróövezet GDP-je, és ez az euró árfolyamával kapcsolatos problémákat vet fel, illetve import-export problémákat. Mi az euróval vezet véleménye erről, illetve a német többletről? Aztán az adóárkerülés kapcsán Lengen kollégához kapcsolódva majd később elmagyarázott, tehát az adóelkerülésről ön elmondta, hogy mennyire nehéz az euróvezetben adóügyekben előrelépni, sajnos utolsó ízben vanon itt, de nem értjük azt, hogy egyes tagállamok miért nem szerepelnek az adóparadicsomok fekete listáján, vagy akár a szürke listán, ami az adóelkerülést gyakorló országokat foglalja magában, ugye Írországot néhány milliárdra ítélték adócsalás miatt, az szintén nem szerepel ezen az országon. Az én országom Belgium, vagy az országa ugye a Belfast Bank székhelyén rendőrség nyomozásokat hajtott végre, két három ezer offshore struktúrát fettek fel, és ezekről az esetekről egyáltalán nem beszélnek, érdekelne, hogy mi az ön véleménye ezzel kapcsolatosan. Köszönöm a válaszát, és további szép szakmai karriert, és magáért ebben sok sikert kívánok. Thank you very much. Köszönöm. A makrogazdasági benchmarkok alkalmazása módja annak, hogy a tagállamok együttműködhessenek és közösen haladjanak előre a strukturális kérdésekben. A strukturális kérdések, amelyek felmerülnek, azok nem annyira különbözőek, például a nyugdíjrendszer fenntarthatósága. A nyugdíjrendszer persze különbözhet tagállamonként, de minden országok minden országban gond a nyugdíjrendszer fenntarthatósága a társadalmi öregedés miatt. A benchmark például ebben az esetben arra szolgál, hogy kritériumokat fejlesztünk ki ahhoz, hogy hogyan lehessen a fenntarthatóságot biztosítani, mit lehet tenni a nyugdíjrendszer javításáért középtávon. Ez nem írja ezt le, hogy a tagállamoknak hogyan kell a nyugdíjrendszerüket kialakítaniuk. És igazából ez egy nagyon érdekes dolog, hiszen így elfogadjuk a nemzeti szuverenitást ezen politikánkban, de mégis nyomást gyakorlunk egymásra, hogy mindannyian párhuzamosan oldjuk meg ezeket a kérdéseket. Monetáris unió vagyunk, ezek a makrogazdasági problémák, ha nem kerülnek megoldásra, tovább gyűrűzhetnek. Arról is szó volt, hogy többet kell befektetni az állami szektorba. Ez kötődik a fiskális térhez, és hogy ez nincs egyelően szétosztva a tagállamok között. Remélem, hogy ez egy átmeneti dolog, amit a múlt eseményei okoztak, és fokozatosan egy kiegyensúlyozottabb helyzetre térhetünk át. És itt emlékszem, hogy amikor Németország volt Európa beteg embere, és nagyon mélybeható munkaerőpiaci jövedelmi reformokat tettek, és ez az elmúlt tíz évben óriási versenyelőnyt okozott számukra. Viszont a németeknek óvatosnak kell lenniük, mert ez örökké nem tarthat, a termelékenységet növelniük kell. Más országok esetében fontos lecke az, hogy folytatni kell azt, hogy javítsák a gazdaságuk növelését. Nincs varázspálcám, nem hiszem, hogy Németország költségvetés átmet Olaszországba szerintem, amivel foglalkoznunk kell, az az, hogy, a, hogy eh, legyen egyfajta eszköz minden tagállam számára, amelyel ezeket a sokkokat el lehet kerülni. Majd pedig a fekete listát illeti, én erről nem akarok beszélni. Kedden beszéltünk, beszéltek erről az EKOFIN-on, viszont én nem vagyok tagja az EKOFIN-nak, tehát arról volt szó, hogy mely ország kerüljön erre fel, melyik nem. Az észt eh, soros elnökség ECOFIN elnökével kell erről beszélnie. Köszönöm, mondja az elnök. Úgy vélem, hogy rendkívül jó eszmecsere volt ez, és eh, minden eh, kolléga köszönetet mondott önnek. Nagyon jó, pozitív vita volt ez. Nagyra értékeltem azt, hogy Mini megvédte nézeteit, általános nézeteit. Ma nagyra értékeltem azt, hogy ezen brilliáns mód mellett rugalmasan is hozzászólt őszintén, visszatekintett a múltra, felmérte azt, hogy mi volt jó, hol követett el Európa hibákat, Nagyra értékeljük ezt az eszmecserét, és még hálásabbak vagyunk ezáltal az ön munkája iránt. Minden jót kívánunk önnek, köszönöm, Jerún. Dear colleagues, please, we have to continue our work, moving to... Folytassuk a munkánkat, és térjünk rá. Elnézést, kollégák. Vissza kell térnünk a munkánkhoz. Négyes napi rendi pont következik. Banki Unió éves jelentés, Sander Lorenz a jelentéstevő, 392 módosítás érkezett ehhez a jelentéshez. Kérem a jelentéstevőt, hogy szóljon hozzá. Köszönöm szépen, elnök úr. Kitűnően megszámolta, majdnem 400 módosító van. Köszönöm a kollégáknak azt, hogy módosítókat nyújtottak be. Nagyon keményen dolgoztunk és épp a kompromisszumok megfogalmazása zajlik. Ezek a módosítók megfelelnek annak a vitának, amit november 9-én lefolytattunk itt az Ekonban. Néhány szót hadd szóljak a módosítókról. Láttam, hogy nagyon sok módosítót mint Hübner, mint pedig Delvo asszonyok jegyeztek. Tehát úgy tűnik, hogy egy nagy koalíció van kialakulóban itt a parlamentben, Tajani úr érkezése után. Szerintem így könnyebb is lesz majd szélesebb körű kompromisszumot kialakítani, de érdekes volt ezt felfedezni. Hogyha megnézzük a többi módosítót, akkor ezek főként nemzeti álláspontokat képviselnek, nem pedig politikai álláspontokat. Tehát voltak olyan módosítók is, amelyek inkább a banki szektor véleményét tükrözték. Voltak olyan módosítók, amelyek teljes bekezdéseket kívánnak törölni. Nagyon jó az, hogyha rövidek leszünk, és koncentráltak. Ezeket is majd figyelembe veszem. Lehet, hogy ezzel majd lehet rövidíteni a jelentést, bár a tapasztalat azt mutatja, hogy nem túlságosan könnyű ez. A módosítók nagy része konstruktív, és tényleg segíti a munkánkat. Megragadnám az alkalmat arra, hogy beszéljek a saját módosítóimról. Ahogy mondtam, november 9-én amellett döntöttem, hogy semleges jelentést írok, és ezután majd 10 módosítót nyújtok be bizonyos pontokról, amelyeket én szeretnék hozzátenni a jelentéshez. Az egyik az az, hogy beszéltem arról, hogy vannak bizonyos tagállami banki rendszerekben kockázatok, ezekkel nem foglalkoznak. Eléggé Banco Popular, Banca Populara, Di Vicente, Veneta Banca. Én szeretném, hogyha nagyobb lenne az átláthatóság. Lehet, hogy más frakciók is utaltak erre a módosítóikban. Ezen kívül utaltam az LKB iránymutatásaira, illetve annak a kiegészítéseire. Tudom, hogy ezek nagyon kényes kérdések, kíváncsi vagyok a jogi szolgálat véleményére, és én osztozom azokban az aggodalmakban egyébként, amit abban a véleményben leírtak. Beszéltem arról is, hogy szükség van arra is, hogy beszéljünk a például a esetében a kockázatok tömörüléséről, itt főként államadóságról van szó, szó van néha a más kényes kérdésekről is, például a likviditásról, az állami segítségről is szóltam néhány szót. Ezek az elképzelések persze terítéke kerülnek őszintén az árnyékjelentéstevő ülésen is, amely majd kedden lesz Strasbourgban. A harmadik pillére kapcsolatban nem nyújtottam be módosítót, mert szerintem ezt a Delange munkáját tiszteletben kell tartanunk. Egyébként ez a munka önmagában is elég nehéz, tehát nem nyújtottam be módosítót. Nagyon keményen azon vagyunk, hogy kompromisszumokat hozzunk létre, és ezeket elküldjük az elnyék jelentéstevőknek, tudván azt, hogy az elnyék jelentéstevői ülésre majd kedden kerül sor. Köszönöm. Very much. I have to say... Köszönöm szépen. El kell, hogy mondjam. hogy Nagyra értékelem ezt a, az ütemtervet. Tudom, hogy egy kicsit több időre van szüksége. Nem kell azonnal január 24-én javasol, szavazni. Egy kicsit próbálom a helyzetet enyhíteni. Egyes módosító javaslatok kapcsolatban társ aláírásra került sor nagyon sok a e, módosító javaslat, e, nagyon szépen köszönöm a munkáját, és ezt a konstruktív megközelítést. Most az árnyék jelentéstevőkkel kezdjük. Danuta e, Hübner helyett Ryan Hayes. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen Lónász úrnak a jelentését. Mondhatnám, hogy a társ aláírók nevében Sajnos Danuta nem tud itt lenni, úgyhogy azt, kér, azt kéri, hogy én mondjam el az ő általa összeállítottakat, örül az együttműködésnek. A legfontosabb dolog, amit mondani szeretne, az az, hogy két fontos elv merül itt fel a módos, módosításokban. Az egyik az, hogy hogy elkerüljük, hogy a jelentésben preskriptív javaslatok legyenek, amelyek a jelenlegi állapottal kapcsolatosak. Ebben állapodtunk meg tavaly, úgyhogy reméljük, hogy ezt követni tudjuk. Emellett, mert két éve foglalkozunk ezzel, az Európai Bizottság nemrégiben egy kísérletet tett arra, hogy a bank legislatív témákat előre vigyük, ez egy nagyon érzékeny időpont, nem akarunk elébe menni ezeknek a munkáknak. Úgyhogy a jelentés egyes részei, amelyek a mostani feladatokkal kapcsolatosak, 22-es bekezdés, 21-es bekezdés, illetve a 6-os bekezdés, amelyek az IFRS-szel foglalkoznak, illetve a 15-ös, amely a hitelezők hierarchiára vonatkoznak. A másik dolog, el kellene kerülni azt, hogy egyes intézményeket, egységeket külön megnevezzünk, újra mutogassunk rájuk, ebben is megállapodtunk tavaly. És még egy dolog, amiben megállapodtunk, amit itt föl kell vetni, ez a speciális bizottságok, taxa létre, bizottságok vagy adó bizottságok létrehozása, Aztán, ami a specifikus módosításokat illeti, azok a feltételek, mely szerint a meglévő szolgálatok, amelyek, vagy szolgáltatások, amelyek megosztottak, ezek nem problematikusak, az csere az LKB és a bankfelügyelet között folyik, illetve a kapcsolat az EBA és az SSM között is folyik, ami a határ, az feladatok határát illet, illetve pillér, kettes pillérbe tartozó felügyeleti döntések ezeket is nagyra értékeljük. Aztán emlékeztetünk az, az NPL-ek európai dimenziójára. Ez egy elsődlege, a bankok és tagállamok elsődleges felelőssége, de az Európai Uniós fellépés, a Tanácsok Bizottság és az EKB elkezdett munká, munkálkodni ezen, úgyhogy mindenképpen el kell mondanunk, hogy minden szinten további lépésekre van szükség. Aztán említette, hogy el kell kerülni a tőke növekedést mindenütt, a Bázel 3, teljesen mindegy, hogy milyen fázisban vagyunk, a kötvény alapú értékpapírok nem tartoznak a, ebbe. Ami az Egyesült Királyság kilépését illeti, a Brexit hatása a bank ágazatra szintén nagyon fontos, és ezt megfelelően elő kell készíteni. Ami a bankmentést illeti, itt koncentrál, koncentrálunk a harmonizációra, a bankokra alkalmazott szabályok harmonizálására, a legutóbbi mentési ügyek azt mutatták, hogy ha nem harmonizáljuk ezt, akkor nem fogunk tudni megfelelő feltételrendszert biztosítani az bankoknak. Európa számára a szolvencia és a bankmentés két fontos elem. Átmeneti időszakban vagyunk, és ezt is tükröznie kell a jelentésnek. Emellett még egy ügy felmerül, az alkotmányos ügyek elnökeként Danuta ezen témán dolgozott, ez pedig a fiskális elem integrációja, végül pedig egyértelmű megközelítése van szükség a fiskális backstoppal kapcsolatban, Ugye FOS-szel kapcsolatban technikai szinten folyik a munka, a tagállamok a backstop mellett letették a voksukat, úgyhogy folytatni kell a munkát, amint lehet, le kell zárni. De Danuta nevében, aki sajnos nem lehet itt, várjuk az együttműködést, természetesen, ha jól értem, az árnyék jelentéstevő ülések jövő héten kezdenek, természetesen ezeken nagy örömmel veszünk részt. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen hogy a bank jelentés fiskális elemével, eleméhez ennek mi köze van, az nem teljesen világos számomra mondja az elnök, de talán majd kiderül. Delvó e, asszony, köszönöm szépen, elnök úr. Meg akartam említeni, hogy vannak módosítójavaslatokat, amelyeket Danuta Hübnerrel együtt társ aláírtunk. E, szerettünk volna a jelentéstevő e, e, segítségére lenni és együttműködni, hiszen nagyon nehéz vitákra került sor a bank unióval kapra vonatkozó éves jelentéssel kapcsolatban. Múlt évben megállapodtunk bizonyos alapelvekben, nem szabad a döntések elébe menni a jelenlegi folyó munkában, hiszen a kollégák, akik ezzel foglalkoznak, nekik az nem jó. A második dolog az, hogy egy faluapra van szükség, hogy lássuk, hogy hogy alakulnak az ügyek. Persze látjuk, hogy egyes témák nem változnak, nincs előrelépés a bankunió létrehozásában, tehát hogyha komplikált megfogalmazást választottunk volna tavaly, kompromisszumot, tulajdonképpen vissza akartok hozni ezeket a módosításokat. Ami a naming and shaminget illeti, ez a bankmentési ügyekre vonatkozik, azt gondolom, hogy eh, eh, ki kell hangsúlyozni az általános eh, aspektusokat, hogy milyen hibákra kerül sor, és nem kell mindenképpen egyes bankokat kiemelni és megszégyeníteni. Ezért írtuk alá társaláíróként ezeket a módosítójavaslatokat, javaslatokat, de úgy láttuk, hogy nem jelenik meg a nevünk mindenütt. De vannak más módosító javaslatok is, eh, amelyek lehet, hogy más eh, területen vezetnek problémára, ahogy elhangzott múltkor. az önbevezetője túlságosan pessimista, túlságosan negatív volt. Én itt bizonyos pozitív elemeket említenék, mert volt előrelépés a bankunióban, ami az eh, felügyeletet illeti. Ez egyetlen lehetőség ez az Európai Parlamentnek arra, hogy megnézze, hogy melyik szinten mi történik. A gyakorlatibb aspektusokra gondolok itt. a e, e, finpekre e is, ehhez is ragaszkodnék, hiszen a szájberbiztonság nagyon fontos, a makroprudenciális rész nem eléggé erős, nem látunk a makroprudenciális felügyeletben előrelépést, ami pedig a nem teljesítő hiteleket illeti, Hadd mondjam el, hogy ez a tagállamok felelősségébe tartozik, de európai szinten is előrelépésre van szükség, fellépésre van szükség. ez a jó jogalkotásról, vagy jobb jogalkotásról szóló megjegyzéseimet is ebben a módosításban fogalmaztam meg. Tehát bizonyos átláthatósági alapelvek, a konzultáció, a hatástanulmány nagyon fontosak a pénzügyi ágazatban is, illetve harmadik szintű jogszabályalkotásban is. Ez egy fontos kis utalás Mindemellett remélem, hogy jól együtt fogunk tudni működni. Minden esetre a kezdetek ígéretesek. Köszönöm szépen. Héri Kunie. Jó, ha de nincs itt, akkor Jégász úr. Bom dia. Vou falar em português, como é usual portugálul fogok szólni, mint mindig. Most a bankunióról szóló éves jelentésről, ha beszélünk, akkor mindig emlékeztetni kell arra, hogy milyen céljai is voltak a bankunió megalakításának, ugye a közforrások felhasználásak megakadályozása bankmentésre, és a fellépés a túl nagy, hogy csődbe jusson bankok jelensége ellen. Nos, ezen szemszögből azonban épp az ellenkezőjéről beszélhetünk Portugáliában, nem csupán azt látjuk, hogy folyamatosan közpénzeket használnak fel a bankok megmentésére, illetve feltőkésítésére, így módon tehát a közforrásokat erodálják, de ott van még a koncentráció jelensége is. A legkoncentráltabb jelenleg a pénzügyi ágazatunk. És ez persze ahhoz a kérdéshez is elvezet minket, hogy van-e elegendő politikai erőnk a szükséges reformok kikényszerítésére. Persze a pénzügyi lobby illetve azok a pártok, amelyek a pénzügyi ágazat érdekeit védik. Nos, világos, hogy itt felmerül egy kísérlet a részükről, hogy ellenálljanak, minimalizálják, neutralizálják azokat a jogszabályokat, amelyek gazdasági szempontból a gazdasági elemzés alapján értelemmel bírnak, de a végrehajtásuk egyáltalán nem felel meg a kívánatosnak. A Banco Popolare mm, szanellása világosan megmutatta az egész struktúra törékenységét, a felügyelet hiányosságait, a kettős mércét, például az olasz bankra tekintettel ugyanakkor hiányoznak az eszközök is. A rendszer a gyakorlatban externalizálja a felügyeletet, a nagy konzultációs vállalatok irányába. Négy ilyen nagy cég van, és ők ellenőrzik ezt az egész helyzetet, hozzájuk fordul az euró vezet, hogy felügyeleti tevékenységet gyakoroljanak, és aztán a bank szaneles intézkedéseket ezen négy nagy vállalat értékeléseire alapozzuk. Ez persze a bankunió negatív értékeléséhez vezet. És a mi álláspontunkat is megerősíti, alátámasztja, azaz a a legnyilvánvalóbb, legkönnyebb megoldás szerintünk az lenne, hogy legyen egy állami pénzügyi ágazat, amely valóban az emberek és a gazdaság szolgálatában állna. Zöldek. Narkovali nincs itt. Kappelasszony. Egyéb spontán hozzászólás. Ha nincs, akkor a jelentéstevője a szó. Köszönöm szépen, köszönöm szépen a kollégáknak, az árnyék jelentéstevőknek várom a gyümölcsöző együttműködést, az árnyék jelentést, üléseken kedden lesz a következő. E, igyekszünk a módosításokat minél gyorsabban e, e, megbeszélni. Köszönöm szépen elnök úr a nyitottságát, ami az ütemtervet illeti. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy kitartsunk a jelenlegi ütemterv mellett. Meg vagyok győződve róla, hogy mivel kiváló szakértőink, munkatársaink vannak, az EKR tisztviselői, az EKR a tanácsadói, biztos, hogy ez menni fog. Ami a bank uniót illeti, és a fiskális komponest ugyanez a megjegyzésem, mint az elnöknek, hogyha nem tudom, hogy ez a kompromisszumhoz vezet-e, a megszégyenítés kérdése a szociáldemokraták részéről, hogy ez ne történjen meg, ez számomra érdekes fordulat, hogyha ez, e, ez általában az ECOM minden jelentésében felmerülne, akkor e, érdekes lenne. Most a versenyfájlon dolgozunk, versenydosszién talán ott is jó lenne ez. Ami a szájberbiztonságot illeti, ez nagyon jó javaslat a Szociáldemokrata frakció részéről. Dolgozunk a kompromisszumokon, igyekszünk ebben az összefüggésben valamit elfogadni, új gondolatokkal való kiegészítés nagyon jó. Köszönöm szépen! A következő az ütemterv 24-én szavazás, aztán utána plenáris. Minden esetre a tárgyalók ajánlását veszük itt figyelembe. Jó, akkor a következő napi rendi pont. kötelező információ csere az adózás területén, illetve a határon átnyúló egyezmények esetében. Emmanuel Maurel az jelentéstevő, megadom a szót. Köszönöm, elnök úr, nem is kell emlékeztetni arra, hogy az adóbotrányok megszaporodtak az elmúlt évek során, és az európaiak jogosan azzal benyomással rendelkeznek, hogy itt büntetlenség uralkodik a vagyonosabb adófizetők, multik, vállalatok, holdingok esetében, akik gyakran a joghatáren járó mechanizmusokkal megkerülik az adógyi jogszabályokat, és nem fizetnek adót. Igaz az, hogy a parlament ezen kérdésekkel kapcsolatosan mindig is eh, az jelenlegi kereten túllépett. Ugye ezek a dossziék, ezek szinte egyhangulag megmutatták, hogy átláthatóságot eh, követelünk a kereskedelmi megállapodásokban, a közvetítők felelősségét illetően, és itt van ez a közös vállalati adóalap irányelv, irányelv, ez az egyik legjobb útja annak, hogy fellépjünk a káros adóügyi gyakorlatok ellen, mert ez az infrastruktúrát, az agresszív adótervezés infrastruktúráját támadja, a köztes személyeket, az úgynevezett meneket, ugyanis létezik itt egy valódi iparág az adóügyi optimalizáció céljából, és az gyakran a joghatárat súrolja. Tehát ezek az ügyvédek, adótanácsadók, vagyonkezelők bizonyos struktúrák, csapatok egész egyszerűen az adó elkerülésre szakosodtak. Láthattuk ezt a Panama dokumentumok, vagy az adóparadicsom dokumentumok kapcsán, a Mossack Fonseca, az Plöbe és egyebek kapcsán megmutatják, hogy milyen nagy mértékű ez a probléma. Ez a közös adóalap irányelv megmutatja, hogy milyen technikákat alkalmaznak, és azt kérik a köztes személyektől, hogy értesítsék az adóhatóságokat anyagot, és aztán ezt az információt meg kell osztani automatikusan a tagállamok között. Tehát itt ez elég széles körben megfelel a parlament, az, AKO, az ECON, illetve a taxe szakbizottságok elvárásainak. Azt hiszem tehát, hogy nagyon kedvezően fogadhatjuk ezt a kezdeményezést. Néhány javítást javasoltam jelentéstevőként, és ezt szívesen megvitatom majd az elnyék jelentéstevőkkel. Ugye itt folyamatosan hangoztattuk a dőgyekben, a parlamentben, hogy az első módosítás, amit én itt javaslok, ez egy kisebb jellegű, ugyanakkor mégis fontos, hogyha valaki egy trust haszonélvező, akkor ezt is hozzá kell venni ehhez a szöveghez. Ugyanakkor a szubszidiaritás elvének tiszteletben tartását is kérem, amikor a szankciókról beszélünk a köztes személyek esetében. Ugye itt pénzügy, pénzbüntetések szükségesek, amelyek visszatartó erejűek, mert az adó jogszabályokat épp úgy kell alkalmazni, mint a büntetőjogi szabályokat, tehát nem lehet kedvező elbánást biztosítani egyeseknek, Ugyanakkor minden évben kérünk egy beszámolót a versenypolitikáról, és a bizottság így ezeket az állami támogatásokat nyomon tudja követni. Pontos információkra van el szüksége. Ez tehát elengedhetetlen ahhoz, hogy a bizottság hozzáférjen az információkhoz ezen irányelv értelmében, ugyanakkor a titoktatás szabálya továbbra is szigorúan érvényesül aztán jelenleg az irányám nem fedi le csak a jövőbeli ö, határokon átnyúló konstrukciókat. Azt hiszem, hogy hibát követnénk el, hogyha csak a jövőbeni konstrukciókra utalnánk, mert számos multi trust, amelyek magánszemélyek kezében vannak, jelenleg ö, ilyen ö, adótervezéssel él, amelyet köztes személy dolgozott ki, esetleg öt évvel ezelőtt, és az adóhatóságok szempontjából nagyon fontos ezt megismerni, mert minél régebbi ez a konstrukció, annál valószínűbb, hogy csaló jellegű, hiszen az elmúlt években erősödtek az ide vonatkozó jogszabályok. Tehát nagyon sok olyan konstrukció van, amely számos adó bevételtől vonja el az államot. Tehát szerintem itt az összes agresszív adótervezési konstrukciót meg kell támadnunk, és emiatt javaslom, hogy a dátumot halasz, vigyük hátrébb a szövegben szereplőhöz képest. Ugye itt a közvéleményerős elvárásainak is megfelelünk e tekintetben. Ugye itt nem szabad, hogy az európai tagállamok között egyfajta adóügyi verseny uralkodjék, ugyanakkor mindenképpen nyomon kell követni ezeket a adó szabályok hatály alól kikerülni akaró profitokat. Fel kell lépni az agresszív adó tervezés ellen, és negyedsorban egy hatékony azonos adózást kell létrehozni, hogy az adó ügyekben mindenki egyenlő legyen, ez valóságá kell, hogy váljon, jelenleg még nem ez a helyzet. Köszönöm. Köszönöm szépen. Mártuselló úr. Köszönöm. Kedves kollégák, nagyon fontos az a dosszié, amelynek célja az, hogy növeljük az adógyi ellenőrzési kapacitást, az, el, az adóelkerülést ki, leküzdjük, és az információk mennyiségét megnöveljük, amelyeket a tagállamok egymás között kicserélnek. Egyes pontokkal egyetért tettek, és érdekes lesz ezeken dolgozni, ugye az tevő üléseken. Ugyanakkor vannak olyan pontok, amiket most szeretnék felvetni. Az egyes módosító, valamint a 20-as módosító egy olyan irányelvet követ, amely nem talál a néppárt támogatására. Ugye itt az adóügyi egyelő kezelést ösztönzi ez a rész, más adóalanyok között. A hármas pont szerint ezt az elvet meg kellene fordítani. Aztán itt a hatályt akarja kibővíteni a hetes módosító. Ezt részletében meg kell vizsgálnunk. Ez az egyik érv, amit majd az tevői ülésen tárgyalunk. Aztán ez a visszamenőlegességi elv 14 évre kiterjedően, hát ezt is figyelmesen meg kell vizsgálnunk, ezt a tízes módosítóban olvastam. Ami pedig a 12-es módosítót illeti, az eredeti szöveget részesítjük előnyben, a az érzékeny kereskedelmi információk terjesztésére vonatkozóan. Nagyon sok beavatkozással fogunk élni, hogy jobb ellenőrzési rendszerünk legyen, és együtt fogunk dolgozni majd annak érdekében, hogy egy még hatékonyabb mechanizmus alakuljon ki. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Pirko Ruhonen Lernen az ECR részéről. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos puheenvuoroista. Köszönöm szépen ezeket a hozzá szólásokat. Ez a hatos szemmódosítás egy ambíciózus dolog. Sajnálatos módon aki el akarja kerülni az adót, az mindig megtalálja a módját annak, hogy a lehető leggyorsabban megkerülje a rendszert, sokkal gyorsabban, mint ahogy a jogalkotó cselekedni tudna. A bankok, a köztes személyek oldalán mindenképpen be kell avatkozni, hogyha elkerülési kísérlet esete forog fenn. Nagyon gyors információ cserére van itt szükség a tagállamok között. A nemzeti adóhatóságok képesek kell, hogy legyenek arra, hogy megállapítsák, milyen ö, fajta problémák ö, ö, vetődhetnek fel. Ezt a hatos számú ö, doszit felül kell vizsgálni, ö, és nem. Itt mindenképpen előzetesen kell cselekednünk, hogy az adóelkerülés eseteit leküzdjük. Most ugye felvetődik a kérdés, hogy hogyan lehet meg elébe menni az eseményeknek, különösen az információ csere vonatkozásában fontos, hogy az információkat a hatóságok, a nemzeti hatóságok kicseréljék egymás között. Azt is meg kell vizsgálni, hogy milyen kihatásai vannak az információ cserének, különösen a vállalatokra, és ezek reputációjára, hírnevére. Aztán vannak olyan tagállamok, amelyek agresszív politikát folytatnak, hogy vonzák a vállalatokat, mint például Írország. Azt hiszem, hogy az ilyenfajta politikákat el kell kerülni, és a szankciók a tagállami hatóságok hatáskörébe kell, hogy tartozzanak, nekik kell a pénzbüntetések mértékéről dönteni az egyedi esetekben következésképp, amit nekünk kell tenni, az az, hogy úgy alkossuk a jogot, hogy ne legyen már agresszív adópolitika, hogy vessünk véget a hiányosságoknak, vagy zárjuk be a kiskapukat. Be kell tömni ezt a lyukat, úgymond, annak érdekében, hogy a vállalatok megfizessék az adóikat. Köszönöm. Thank you. Köszönöm. lebt wie Dear Mr. Morel, thank you. Tisztelt Morel úr, köszönöm szépen a munkáját először is. Én is szeretném kifejezésre juttatni a támogatásomat a bizottsági javaslathoz. Azt gondolom, hogy a megfelelő level playing field létrehozása az adófizetők között és az átláthatóság érdekében a tagállamok adóbevételeit meg kell őrizni. Azonban, hogy a jelentős, jelentéstevő is mondja a jelentéstervezetében, vannak olyan témák, amelyeket még meg kell vizsgálni, amelyeket még tisztázni kell. Elsődlegesen az Európai Bizottság úgy látja csak, hogy a jövőbeni megegyezésekre kell, hogy ez vonatkozon, azonban a, a ne, megértem, hogy a retroaktivitás nem jó, ez a jogbiztonság szempontjából, mindazonáltal, ahogy a jelentéstevő is mondta, azok a ö, ö, programok, amelyek már léteznek, és nem, az új, nem tartoznak az új irányába alá, késletetik a cél elérését. Nem szabad elfelejteni, hogy az administratív terhelt minimális szinten kell tartani, mégis oda kell figyelni erre a témára, és ebben az összefüggésben hajlandó vagyok a további egyeztetésre. Emellett az is fontos, hogy garantáljuk, a kereskedelmileg érzékeny információk biztonságát, végül pedig azt gondolom, hogy egyesek azt gondolják, hogy nem eléggé specifikusak a meghatározások, és ez jogilag bizonytalansághoz vezet, ezt megértem, de másrészt nem engedhetjük meg, hogy új hátsó ajtók vagy kiskapuk legyenek azzal, hogyha ezeket túlságosan specifikussá tesszük. Konkrét javaslatokat szívesen megvitatok. Köszönöm szépen. Dimitrium, Dimitrios Papadimulis. Köszönöm szépen. Ennek úr, szeretnék köszönetet mondani Emmanuel Morel jelentéstevőnek a mostanáig végzett munkájáért. És szeretném elmondani, hogy nem beszélhetünk erről a javas gyakorlatról az eddigi ügylet, üzletmenet szellemében úgymond, hiszen itt van ez a sok hír a Paradise Papers kapcsán, amely rámutatott, hogy mennyire fontos ez a jelenség, ez az adóelkerülés kriminális szinteket kért, ért el. A következőket kell tehát kérdeznünk. Hogyan lehetséges az, hogy több száz újságíró több adatot talál ezen ügyekről, mint a tagállamok, a bizottság, a tanács, vagy akár a nemzetközi ö, szervezetek. A bizottság azt mondja, hogy prioritást jelent az adóelkerülés elleni küzdelem, azonban mindaz, mindez ideig az eredmények eléggé szerények. A az az főigazgatóság, amely tanulmányozza ezt a kérdést, az azt veti fel, hogy minden adott évben a tagállamok akár 50-70 milliárd eurónyi adóbevételtől esnek el. Ezt mindenki más fizeti meg a multik helyett, mert a multik szakértők segítségével, jogászok, bankok segítségével megsértik a, az adó fizetés jó gyakorlatára vonatkozó szabályokat. Szeretném elmondani a jelentéstevőnek, a néppártnak és Morel úrnak, hogy sokkal konkrétabb javaslatokra lenne itt szükség, hogy a multik mozgásterét beszűkítsük, hogy ne tudják tovább követni ezeket a gyakorlatokat, hiszen ezen gyakorlatok a társadalom 99%-a kárára válnak. Azt mondom tehát mind az Ádám, mind a néppárt irányában, hogy adóügyi harmonizációra van szükség, információcsere kötelességre, és nagyon szigorú információra azok tekintetében, akik megsértik ezeket a szabályokat. Ugye tudjuk, hogy ez a hatalmas mértékű adóelkerülés nemzeti szinten nem kezelhető ott ugyanis túlságosan ö, csökkent a mozgástér, itt európai együttműködésre van szükség, és erős jogszabályokra, és persze a G20-ak szintjén is fel kell vetni ezt a kérdést. Amikor adóparadicsomokról beszélünk, akkor az EU-n belőle is kell tekintenünk, nem csak az EU-n kívül léteznek ugyanis adóparadicsomok, hanem az EU-n belül is. És nagyon jól tudjuk ezt mindannyian. Tehát kész vagyok együttműködni a jelentéstevővel, és amit itt általánosságban hangoztatunk, hogy ez szörnyű, ez egy botrány, hihetetlen, amit ezen elmúlt uh, újságírói felderítések felfedtek. Nos, jó lenne, ha ezen általános megjegyzéseket egy gyakorlati szintre vinnénk át, valamennyien felelősségek, felelősek vagyunk ezen nemzeti gyakorlatokért és az adózás módjáért. Um, Molly Scott Cato. Köszönöm szépen. Molly Scott Cato. Szeretnék eh, eh, csatlakozni a kollégákhoz. Én is gratulálok eh, a jelentéstevőnek és nagyban támogattuk ezt a javaslatot. Az Európai Bizottság javaslata egy fontos előrelépés az európai adó elkerülés elleni harcban, és minél gyorsabban el kell ezt fogadni. Ez a OECD eh, cselekvési tervvel kapcsolatban is felmerül, hogyha ezt elfogadják, az EU eh, vezető szerepet játszhat az adóelkerülés elleni harcban. Támogatjuk a jelentéstevő javaslatát, hogy ki bővítsük a hatályt eh, az 5-ös 6-os módosító javaslatban például, illetve a közvetítők definíciója, e, egyetértek, hogy ez nagyon széles körű, és nem e, korlátozza e, a meghatározás az emberek körét, hanem bárkit, aki tanácsot ad pénzügyi szolgáltatások adó ügyekben. Aztán egy közlistára, nyilvános listára van, lenne szükség a közvetítőket illetően, ez a lista nagyon hasznos lenne a jövőben, annak érdekében, hogy tudják az ebben dolgozók, hogy mit tehetnek és mit nem. Ami a retroaktív módosításokat, illeti a tízes módosító javaslatban szerepel, ez nem értjük, hogy miért pont 93, 1993-at említett ezt meg kell beszélni. Benyújtottunk számos módosító javaslatot, egy ajánlást a tagállamoknak, hogy a nyilván, tehát nyilvánosságra hozzatali kötelezettség kiterjesztését gondolják végig. A Panama Bizottság is javasolta már ezt. Ez a javaslat az határon átnyúló egyezményekre vonatkozik, főleg legalább két ország részvételével, amiből egy tagállam. Az Európai Bizottságnak nincsen olyan jogalapja arra, hogy, hogy belügyi, tehát egy országon belül hozzon ilyen döntéseket, de azt hiszem, hogy ez a határon átnyúló aspektus, ez fontos. Ami a retroaktív jelleget illeti. A jelenlegi javaslat azt mondja, hogy az adóhatóságoknak való benyújtás akkor kezdődik, hogyha 2019-re nemzeti joggá alakul ez, de a közvetítőknek az adó megállapodásokat a közlönyben való megjelenéstől kezdve kell visszamenőlegesen nyilvánosságra hozni. Szerintünk ezt mindenféle határidő nélkül nyilvánosságra kell hozni. Én négy-öt éves retroaktív időszakkal is egyetértenénk, ezt majd még megbeszéljük. Ami az adócseré, az információcserét illeti, a minden tagállam számára rendelkezésre álló adózási egyezmények nyilvántartásában kellene ezt eh, létrehozni. Az szeretnénk, hogyha ez egy kötelező ö, dolog lenne. Azt hiszem, hogyha a javaslat ambiciózusabb lenne, hogyha az auditorok számára is kiterjedne, hogy a, hogyha adó megállapodásra bukkannak, ezt nyilvánosságra kellene hozniuk, végül pedig ö, visszatérni, visszatérve arra, hogy a tagállamoknak több pénzt kellene fordatniuk az adó végrehajtásra, az adóhatóságok felszerelésére, ez nagyon fontos ennek a jogszabálynak a létrehozásának a célja az, hogy elkapja az adócsalókat vagy adóelkerülőket. Ez összefügg az adóhatóságok forrásaival is, és több tagállamban köztük Nagy-Britanniában is az adóhatóság forráshiánytól szenved. Köszönöm. Thank you. Um... Köszönöm szépen, Mercato asszonynak. Senki nem kíván spontán módon felszólalni. Morel úr zárja le ezt a pontot. Köszönöm. Köszönöm a kollégáknak. A politikai cél, mely szerint bizonyos gyakorlatoknak véget kell vetni, és a zöld kollégának válaszolva elmondanám, hogy az EU mindenképpen vezető szerepet játszik ebben a küzdelemben, mindannyian egyetértünk ebben, és ez már is egy nagyon fontos dolog. Aztán láttam, hogy a visszamenőleges hatályról lesznek még viták, ugye itt 93. november 14 a, ez a dátum, akkor lépett a Maastrichti szerződés hatályba a tőke, a személyek szabad áramlásáról erről persze beszélnünk kell. Jó az, hogyha értjük a célt, és hogyha csak a jövőbeli konstrukciókkal foglalkozunk, akkor itt a probléma nagy részét figyelmen kívül hagyjuk, hiszen itt rengeteg ilyen adóügyi konstrukció van, ami problémát jelent. Tehát szerintem ezzel kapcsolatban legyünk eléggé szilárdak. Ami pedig az üzleti titkot illeti, itt kizárólag az adóhatóságok részére adandó információkról van szó. Ezeket nem fogják terjeszteni, nyilvánosságra hozni. Tehát ez a fenyegetés, ahogy itt hallottam, már ami a vállalatok hírnevét illeti, hát azért emlékezzünk arra, hogy ezen intézkedéseket nem csupán mi várjuk, vagy a polgárok, hanem nagyon sok vállalat is, és itt külön a KKV-kra gondolok, mert ők arányaiban sokkal több adót fizetnek, mint a nagyvállalatok. Tehát a jogszabályok szigorításával nem csupán a polgárok jogos haragjának felelünk meg, hanem számos európai vállalaténak is, amelyek szerint jelenleg a verseny nem igazságos, és igazuk is van ebben. Már előre örülök, hogy mindenkivel együttműködhetek ebben az ügyben, és remélhetőleg kielégítő és ambiciózus eredményhez jutunk majd, mert ahogy mindenki elmondta, és én ezzel teljesen egyetértek, azt akarjuk, hogy az Európai Unió példaértékű legyen ezen a területen. Köszönöm, kedves kollégák! Thank you! Um, so... Köszönöm szépen! A módosító benyújtásának határideje december 15, január 14 én fogunk, beszél, fogunk erről beszélni a szabizottságban, és majd februári második plenárisra fog ez kerülni. Most pedig rátérünk a következő napi rendi pontunkra, amely jelentéstervezetről fogunk beszélni, és ezt csak jóvágyásunkat kell adni arra a kétoldalú megállapodásra, amely az EU és az USA között jön létre a biztosítás és biztosításra vonatkozó prudenciális intézkedések esetében. Ez a megállapodás már aláírásra került szeptember 22-én, azután, hogy hét fordulója volt a tárgyalásoknak, az EU, illetve az USA hatóságok között. Az Európai Unió nevében a bizottság tárgyalt, az Európai Parlamentet rendszeresen tájékoztatták a szerződés előírásainak megfelelően. Köszönjük ezt a bizottságnak, és gratulálunk az Európai Bizottságnak a jó eredményért, amelyet sikerült elérniük a tárgyalások során és pontosan ezért azt javasoljuk, hogy támogassuk ezt a jelentést, tehát jóváhagyásunkat adjuk erre a megállapodásra. Hadd összegezzem gyorsan ennek a megállapodásnak az elemeit. A megállapodás öt éven belül fokozatosan eltörli az állókövetelményeket, akkor, amikor az USA-ban viszont biztosítást kötnek, az USA belföldi előírásai nem esnek ezen megalapodás alá, ez nagy javulás. 40 milliárd dollárra becslik a zálogok arányát. Ezen kívül ez a megállapodás törli azt a kivált, ki, kívánalmat, és hogy bizonyos tagállamokban ahhoz, hogy biztosítási megállapodást lehessen kötniük USA cégeknek, ahhoz itt EU tagállamban kellett volna székhelyre rendelkezniük. Ez csak olyan biztosítókra vonatkozó meglepadás, amelyeknek 250 millió USA dollár feletti a tőkéje, és így megfelelünk a Solvency 2-nek, illetve az USA előírásainak, és, és ezzel bizonyos fajta üzleti normáknak is meg kell felelniük ezeknek a cégeknek. A megállapodás azt is leszögezi, hogy um, a harmadik országból származó um, cégek esetében a csoportos felügyelet um, esetében az a szabály fog érvényesülni, ahol a legvégső anyacég székhelye van, vagyis az USA csoportoknak nem kell a Solvency 2 alá esniük a nem EU tevékenységük során. És volt még egy nagy előrelépés, ez az információ cserére vonatkozik az EU-USA felek között, erősítik az információ cserét, kétszer kell információt begyűjteni, és ezek során figyelembe vesz, nem, nem kell kétszer információt begyűjteni, és a titottartás elvét figyelemben tartják. Összességében, ahogy már elmondtam, úgy véljük, hogy ez egy pozitív megállapodás, gratulálunk a bizottságnak ehhez, és természetesen a jelentéstevő is azt javasolja, hogy adjuk hozzájárulásunkat ehhez a megállapodáshoz. A tagállamok csak egy elvethetik, vagy elfogadhatják ezt, ez az járulási eljárás. 2018. január végén fogunk foglalkozni a módosítókkal. Köszönöm. Elnök úr, mondja Burkhard Bálc. Én is üdvözlöm a megállapodást a nemzetközi megállapodás kapcsán az EU és USA között. Azt hiszem, hogy ez a megállapodás biztosítja, hogy a az európai viszont biztosítók által támasztott követelményekkel szemben, ugye itt 40 milliárd eurós USA dollár összeg volt, ezt az elkövetkező öt évben le lehet építeni, és ez az európai viszonbiztosítók versenyképességét erősíti nemzetközi szintéren, én úgy vélem, hogy ez az eredmény kiegyensúlyozott, mindkét oldal profitál belőle, és még kedvezően nyilatkoznék azt illetően is, hogy az Európai Bizottság rendszeresen informális briefingeket tart a jelenlegi, az aktuális állapotról. Még egyszer, hangsúlyozom, hogy mennyire fontos a szakbizottságunk számára a nagyobb átláthatóság és a nagyobb betekintés a nemzetközi tárgyalások folyamatába a bizottság vezetésével. És eh, a eh, megállapodás esetében azt hiszem, hogy a bizottság tényleg jól teljesített, jelentősen jobban, mint ahogy ezt a múltban megtapasztalhattuk. Azt hiszem tehát, hogy így világos hozzájárulásunkat jelezhetjük. Egyetértek az elnökkel abban, hogy a hozzájárulást is hamarosan le kell zárnunk, és ez egy fontos jelzést jelent a működő nemzetközi szolgáltatás ágazat irányába, a transatlanti együttműködés irányába. Ma reggelt értem vissza Washingtonból, néhány napig ott voltam az USA delegációval, és amellett is vagyok, ezt se szabad lebecsülnünk, hogy a nyitott piacokat is meg kell tartanunk. Ezért a frakciónk világosan támogatja ezt a dossziét. Thank you very much. Um... Köszönöm szépen. Nem látok más árnyék jelentéstevőt. Ha megadj, akkor megadhatjuk a szót az Európai Bizottságnak. Köszönöm szépen, e, elnök úr, Galtieri elnök úr, és köszönöm szépen a pozitív megközelítésüket ezen nagyon fontos egyezménnyel kapcsolatban, ahogy Bálc úr helyesen említette, nagyon fontos lesz biztosítani e, az európai e, viszontbiztosítók kompetitív helyzetét a viszontbiztosítási piacon. Az európai viszontbiztosítási e, piac vagy ágazat jelentős részét lefedi az amerikai piacnak, és egyszerűsíteni akarjuk a munkájukat, javítani, illetve továbbra is elkötelezettek vagyunk amellett, hogy tájékoztatjuk a parlamentet, az ECONT az egyezménnyel kapcsolatban és annak végrehajtásával kapcsolatban. Köszönöm szépen, elnök. Jó? Az ütemtervet már megosztottam önökkel. A módosítások benyújtásának határideje december 14. és januárban az ECON ülésén fogunk erről szavazni. Akkor ezzel lezárhatjuk a mai ülést, és a következő ülés december 11-én Strasbourgban lesz hétfőn este fél nyolckor kivételesen. Köszönöm, lezárom az ülést.